Kedves kollégák, javaslom, hogy kezdjük újra a munkát, és elnézést kérek a késedelemért, de 8-tól 9-ig kérem az asszisztensek, akiknek telefonálniuk kellene, ezt tegyék meg a termen kívülről. Tehát volt egy munkaértekezletünk a külügyi szolgálattal, és néhány aggasztó nemzetközi helyzettel kapcsolatos problémát vitattunk meg, olyan kérdéseket, amelyekhez az európai alapot kell mobilizálni. Tehát akkor folytatjuk a munkánkat egy olyan ponttal, ami a bizottság javaslataival foglalkozik a 2014-2020-as e, e, időszakra, ez az Európai Bizottság javaslata. Tegnap már meghallgattuk e, jelentéstevőnket, Jean-Luc Deant ebben a témakörben. Beszéltünk tegnap este a koordinátori értekezleten a munkamódszereinkről, és még ebben a szakaszban nem jutottunk megállapodásra a politikai frakciókkal a tekintetben, hogy hogyan szervezzük meg a Költségvetési Bizottságon belül a munkánkat ahhoz, hogy elő tudjuk készíteni ezt a tárgyalást. Tehát elmondom a Költségvetési Bizottságnak azon információkat, amikkel jelenleg rendelkezünk, és elmondom azokat a pontokat is, amelyekkel még dolgoznunk kell a frakciókkal, hogy politikai egyetértésben legyünk a tekintetben, hogy hogyan haladjunk majd ősszel, mert ez természetesen csak a szünet után ősszel fog kezdeni. Köszönöm a főigazgatónak jelenlétét, és esetleg kérdésekre ő is tud majd válaszolni. Következőképpen néznek ki a dolgok. Az Európai Bizottság, ahogy mi ezt óhajtottuk, és egyébként ezt meg is köszöntük nekik a e, nyilvános vita alkalmával múlt héten Strasbourgban, készített egy javaslatot, ami a, vonatkozik a különböző kiadási tételekre 2014-2020-as időszakra, továbbá bevételi javaslatokat is készített a saját források is, és az új saját források megteremtése is itt szerepel. Tanácsi részről a döntést, döntés az volt, hogy ezt a tárgyalást az általános ügyek tanácsára bízzák, amelynek feladata, hogy koordinálja a két dimenziót, a két területet, tehát az általános ügyek tanácsának kell megszerveznie a költségvetési tanács és a, költ- és a pénzügyminiszterekkel való együttműködés. Ez az ő problémájuk. Tehát nekünk egyetlen egy tárgyaló felünk van, ez pedig az általános ügyek tanácsa, ami tulajdonképpen egy jó hír. Ez egy egyszerűsítés, és azt gondolhatjuk, hogy általánosságban azok a miniszterek, akik az európai ügyekkel foglalkoznak, talán egy kicsit nyitottabb látásmóddal, vagy legalábbis kevésbé begyepesedett látásmóddal rendelkeznek, mint azok, akik kizárólag pénzügyekkel foglalkoznak. Másfelől a tanács, vagy pontosabban a lengyel elnökség a magyar elnökséget követően, és egyességben a következő elnökséggel, azaz a Dán és a ciprusi majdani elnökséggel hozzájárult ahhoz, hogy kialakítsunk egy kapcsolatot a parlamenttel, ami igazi tárgyalásokat tesz lehetővé az általános ügyek tanácsának teljes munkafolyamatában. Tehát ezzel garantálták, hogy nem kerülünk fe accompli elé, olyan döntések kapcsán, amiket a tanács meghoz, és utána tőlünk csak azt várnák, hogy mi azt fogadjuk el. az általános ügyek tanácsa munkálatai során folyamatosan mindig elmondhatjuk saját álláspontunkat az éppen napirenden szereplő kérdésekkel. Tehát minden tanácsi ülés előtt lesz egy találkozó, ahol a tanácsnak lesz egy delegációja, amely áll a három egymást követő elnökségből, azaz Lengyelország, Dánia és Ciprus, tehát ez lesz a trió, és ők fognak találkozni a parlamentnek a delegát, tárgyaló delegációjával. Továbbá a lengyel elnökség bejelentette azt a szándékát is, hogy követni kívánja azt a parlamenti ajánlást, hogy egy európai pénzügyi konferenciát hív össze. Legalábbis az első értekezletre Brüsszelben fog sor kerülni az elnökség meghívására, valamint a trió meghívására. Ez október 20-21-én lesz, még idén pontosítani kell, hogy mi lesz a formája ennek a konferenciának, mennyi lesz az időtartama, és mi lesz a napi rendje. Továbbá azt, hogy mi a célja, tulajdonképpen egy konkrét jogszövegben akarunk-e megegyezni, egy eljárásban, tehát mindezeket a dolgokat még pontosítani kell, és jelenleg kapcsolat, rendszeres kapcsolatban állunk elnökségi az a parlament elnöke a saját szintemen is, a lengyel miniszterelnök a lengyel európai ügyek miniszterével, és tesszük ezt azért, hogy ezeket a pontokat kidolgozzuk, és meglegyen ennek a konferenciának majd a napi rendje. Végezetül, hogy jól jelezzük azt a szándékunkat, hogy folyamatos kapcsolatban kívánunk dolgozni és konstruktív módon a parlamenttel, a lengyel elnökség meghívást adott a Költségvetési Bizottságnak, hogy vegyen részt egy általános, egy informális általános ügyek tanácsán, amire Szopotban kerül sor július 28-án. Ez egy Gdanszhoz közel lévő fürdőváros és itt lenne alkalom megismerkedni, személyes kapcsolatokat kiépíteni és körüljárni a témákat. Tehát Szopot, Sopotban táj, képviseltetni fogjuk magunkat Álvaro alelnökkel, valamint Salvador Garriga, Gören Ferm és Ann Jensen lesznek a tagjai ennek a delegációnak. Ez a nek a delegációnak politikai mandátuma nincsen, tehát nincsen tárgyalási mandátuma. Egyébként jelenleg a napirenden nem is szerepel ö, tárgyalás, hanem ez egy ismerkedési és eszmecsere, véleménycsere irányuló találkozó. Tehát ez a delegáció azzal az állásfoglalással rendelkezik, amit a Súre Bizottsággal kapcsolatban elfogadtunk. Ez a június 8-i állásfoglalásunk érdemes lenne a tagoknak, akik majd csoportban lesznek, hogy kapcsolatokat építsenek, személyes kapcsolatokat építsenek ki az európai ügyi miniszterekkel, és kihasználják a jelenlétüket arra, hogy feltérképezzék, hogy az európai miniszterek hogyan fogják ők saját maguk megszervezni a munkájukat, hogy velünk tárgyaljanak. Tehát így állnak jelenleg a dolgok. Ez azt jelenti, hogy őszig, vagy legkésőbb a következő őszi ülésünkig működőképessé váljunk, és addigra meg kell egyeznünk, tehát frakció szinten politikai megállapodást kell elérni arra, hogy kik lesznek a jelentéstevők, kijelöltük azokat a jelentéstevőket, akik elvileg az év végéig látják el ezt a feladatot, de kétségtelen, hogy véglegesen meg kell állapodnunk most már abban, hogy a tárgyalások további részét hogyan vigyék. Meg kell állapodnunk a tárgyaló delegáció összetételében, ez lesz az a delegáció, amelyik minden általános ügyek tanácsa előtt fog majd tárgyalni, Továbbá meg kell határoznunk azon feltételeket is, amelyeken a Költségvetési Bizottságon belül ez viszonylag egyszerű, de továbbá javaslom azt, hogy az Európai Parlament más érdekel tagja is, akik érdeklődnek a problémáink iránt, és többek között a más szakbizottságok szakosított, szakosodott jelentéstevői, tehát például akik a Súre Bizottságnak voltak tagjai, és őket kérném, hogy vegyék, ahogy szokták mondani, hogy a költségvetési keret barátai, akik ugye folyamatosan kapnak tájékoztatást a tárgyalásokról, ők is elmondhatják véleményüket. Továbbá pontosítanunk kell azt is, hogy milyen típusú munkakapcsolatot kívánunk fenntartani ebben az időszakban az elnökök konferenciával és a parlament elnökével. Továbbá ez azért is fontos, mert az év eleje óta az Európai Bizottság vállalta, hogy a bizottság elnöke, ha jól emlékszem, a Lisszaboni Szerződés 121. cikkének értelmében rendszeresen összehívja a parlament elnökét és a az éppen soros e, e, tanácsi elnök, e, a tanács elnökét, hogy megnézzék, hogy hogyan állnak a költségvetési kérdések. Tehát ez a hármas értekezlet már három alkalommal megtartásra került, és további értekezleteket is tervezünk. Ez a 324-es cikk értelmében történik. Eddig ez úgy történt, hogy a Költségvetési Bizottság vagy irodája vagy raportőrei semmilyen módon nem voltak eddig képviselve. Természetesen kívánatos lenne, hogyha elkezdődnek a tárgyalások, hogy szisztematikusabb kapcsolatot tartsunk, oly módon, hogy az információ megfelelően tudjon áramolni, és akik a parlament részéről részt vesznek ebben a munkában, azok mind egy irányba húzzanak. Még egy utolsó információ ezzel kapcsolatban. Emlékeztetni szeretnék, arra, hogy a korábbi tárgyalásokhoz képest azon tárgyalásokról van szó, amelyek még a nicai szerződés értelmében történtek, jelentős jogi változások vannak mindkét oldalon. Egyrészt a kiadási oldalon, Egyfelől van egy tanácsi rendeletünk, amely a továbbiakban is, csak úgy, mint a múltban, egy egyhangú tanácsi eljárást kíván, és a parlament részéről pedig csak egy véleményadást. Ez vonatkozik a pénzügyi perspektívára. Ehhez jön hozzá egy másik jogi aktus, amelyik pedig az intézményközi megállapodás, ami innentől kezdve már szerepel a szerződésekben, ez korábban nem így volt, és ez pedig egy speciális jogalkotási eljáráshoz kapcsolódik, ez erősen hasonlít az együttdöntéshez. Tehát a helyzet egészen más. Ez azt jelenti, hogy az összes végrehajtási, értelmezési részletkérdés, ami a tanácsi rendelettel kapcsolatos, és ez a két jogszöveg szorosan kapcsolódik egymáshoz. Tehát nem lehet sem politikailag, sem gyakorlatilag elképzelni, hogy egyiket a másik nélkül alkalmazzuk. Ezért fogadta el a tanács azt, hogy egy valódi tárgyalási struktúrát hoz létre, ami innovációnak tekinthető, amire szükség volt, amit szerettünk volna, aminek tulajdonképpen örülünk az előző időszakhoz képest. A saját források tekintetében ugyancsak két szint eh, van. Az első szinten, ami a Lisszaboni szerződésben szerepel, a saját forrásoknak a reformja, illetve saját források létrehozása, ez egy olyan döntés, amihez eh, a tanácsban egyhangúság kell, és még az új ö, saját források létrehozásához is egy megerősítés kell majd a nemzeti par, ö, parlamentek részéről. Tehát ezt, mond, ezt nevezem én kettős egyhangúságnak. A parlament pedig véleményt mond, tehát a parlament hatásköre itt korlátozott. Ezzel szemben a végrehajtási intézkedések tekintetében többek között a saját források megteremtése rész, illetve beindítása tekintetében, ott viszont konform véleménynyilvánítási lehetősége van a parlamentnek. Ez nem egy együttdöntés, ez nem is a szokásos jogalkotási eljárás, ez a konform vélemény, tehát a parlament hozzájárulása nélkül nem lehet lépni én azt mondanám, hogy ez a 28-as egyhangúság. Tehát mondhatjuk úgy is, hogy a parlamentnek vétójoga van. Ez még tovább bonyolítja a helyzetet. Most a bevételek tekintetében, ahogy tegnap ezt már elmondtuk, ebben a szakaszban három dokumentumunk van, három különböző jogalap, és továbbiak ö, fognak még ö, jönni ehhez, mert hogyha elfogadjuk azt az elvet, hogy a közösségi költségvetésbe például bejön egy héja, vagy a közösségi költségvetés mondjuk kap a pénzügyi tranzakciós adóból, akkor kiegészítő jogalapra lesz majd szükség, ezek majd később jönnek be. Természetesen amikor elfogadták a pénzügyi perspektívákat, akkor majd el kell fogadni a jogalapot is, azon politikákat, amiket innen kívánunk finanszírozni. Ezen jogalkotási szövegekkel kapcsolatban kapcsolatban a bizot, az Európai Bizottság tovább dolgozik, és a javaslatait majd az év végéig kell előterjesztenie. Tehát a közös mezőgazdasági politika, a kutatási, a kohéziós politika, ifjúsági és egyéb politikák napra készítételéről kell jav- tenni javaslatot. És a parlamentnek pedig meg kell szerveznie saját munkáját oly módon, hogy a tájékoztatást tudjon adni a tárgyalásokról mindazon kollégáknak, akiknek utána majd jelentéstevőként foglalkozniuk kell azon jogalapokkal, amik a finanszírozáshoz szükségesek. Tehát így néz ki a teljes kép. Ebben a jelenlegi szakaszban azt hiszem, hogy nem lenne igazán célszerű tartalmi lényegi vitát folytatni. Egyébként a jelentéstevőnk sem kéri ezt. éppen ezen oknál fogva mindaddig, amíg nem döntöttük el a saját szervezeti felépítésünket, és nem vagyunk akcióképesek, azt javaslom, azt javaslom, hogy ne tartsunk méreható vitát, és nem hívtuk meg Lewandowski biztos urat sem véleménycserére. A bizottság előterjesztette a javaslatát az elnökök konferenciáján, Barroso elnök nyílt ülésen a múlt héten ugyancsak elő terjesztette, tehát egy első véleménycserét, egy politikai reagálást már tudtak adni a frakciók. Most a részletekbe, illetve a elemzését kell majd elvégezni, és meg kell határozni, hogy hogyan fogunk együtt dolgozni ebben a nagyon fontos tárgyalásban de még nem alakítottuk ki a saját eszköztárunkat, addig nincs igazán miről tárgyalnunk Lewandowski biztos úrral. Tehát ezt szerettem volna elmondani. Megkérdezném, hogy Reimer bőge kíván-e ehhez valamit hozzátenni? Nem. Ezzel szemben is úr viszont szót kért. Thank you very much. Yesterday. Köszönöm szépen. Tegnap nem a több éves keretről szóló tárgyalások kezdete volt, mert én egy agri, tárgyalás, agri ülésen voltam, és ez talán nagyon röviden, nem tudom, hogy van-e rá idő, elmondanám, hogy mi a véleményem erről a dokumentumról, és arról is, annak is nagyon örülök, hogy a főigazgatóság képviselője itt van közöttünk, mert hogyha az öt ország által küldött level, levéllel kezdjük, amiben az áll, hogy a 2013-as szintet kell megtartanunk, és ezt meg, megszorozzuk 7 év, felszorozzuk 7 évre, és az összehasonlítható árakat vesszünk, vesszük, nem az ö, valós árakat és a jelenlegi árakat tehát a 2014 és a 2020-as időszakot úgy tudjuk összehasonlítani a 2013-tól, 2007-től 13-ig, hogyha összehasonlítható árakat veszünk, és akkor azt látjuk, hogy a bizottság javaslata ugyanazt tartalmazza, mint az öt ország levele a különbség az 0,04 vagy 0,05 százalék. És ebből a szempontból tulajdonképpen a parlamenti 5%-os javaslatnak ellentmond a levél, de ugyanakkor forradalmi költségvetésünk van, mert négy forradalmi dolog van, amely a többi többéves keretben eddig soha nem létezett. Tegnap azt mondták először is a bevételi oldalon, hogyha az én országomban a héja 1%-át elvesszük, és odaadjuk Európának, ugye a, a pénzügyi tranzakciós adót azt nem tudjuk kitalálni, azt mondták, hogy 2,22%-os lesz kb. a kormány bevételeiből, de hogyha megnézzük a kis országoknak az abszolút többlet bevételéből származó és kiszámított héját, és azt fizetik be, és nem a, és, és, és az, azt jelenti, hogy ugyanakkor a ö, 40%-kal kevesebbet fizetnek be, akkor ez hatalmas változást fog ö, ö, eredményezni. Még a nettó befizetők is két-három 100 ezer euróval, euróval többet vennének, kapnának vissza. Tehát az összes számítás, héja számítás ról azt tudjuk mondani, hogy én mindenképpen támogatnám. A minisztériumom nem számolta még ki, és nem is könnyű, nem könnyű a pénzügyi tranzakciós adót kiszámolni, hogy abból mennyivel bevélet, bevétel lesz, mert még a bizottság se tudja pontosan a számokat, de körülbelül 22%-a lesz ez a bevételeknek. Tegnap azt hallottam valakitől, egy kolléganőtől, hogy ez nem jó, de hogyha Cameron úr például például a a saját költségvetését megpróbálja csökkenteni, akkor nem lehet kérni arra, hogy a saját nemzeti költségvetéséből egy bizonyos részt fizessen az Európai Uniós költségvetésébe, hiszen amit kérünk tőle az az, hogy közvetlenül oda irányítsák a bevételeket. Hogyha a számokat megtekintjük, akkor azt látjuk, hogy már a jelenlegi több éves keretbe keretben is vannak olyan számok, amelyek, amelyek ugyanolyanak, mint a következő keretben. A, egy sor, sor összeget megnöveltek, például az iterre, iterrel kapcsolatban is. Minden esetre ez nagyon fontos javaslat, amit át kell gondolni. A második, a bizottság nem írta, egy, egyedül azt írta, hogy a, hogy a kormány kötvények a, a, a kormányok által kibocsátott kötvényekről beszél, és arról, hogy ezt csak az Európai Beruházási Bank adhatja ki. És ezzel az, az Európai Uniót forradalmasítjuk, illetve a bevételi oldalt forradalmasítjuk, csak meg kell beszélni, hogy hogy, hogy járul hozzá ez a köz, köz, költségvetéshez. A harmadik, az a legforradalmibb, az az, hogy az agri költségvetést megpróbálják csökkenteni. 8 ez, de közvetlen kifizetések szintjén 14%-os csökkentést jelent, és itt ez a társfinanszírozás és kihatással lesz, ez pedig nagyon komoly változás. <clears throat> Tegnap több emberrel beszéltem, és azok azt mondták, hogy nem, nem lesz elég egyszerűen. De tulajdonképpen ez lesz a legforradalmi változás, mert ez forradalmi változás, mert ez nem csak csökkentést jelent, hanem olyan javaslatot is jelent, hogy egy egyenlő kifizetéseket valósítsunk meg. Nagyon sok ország van, aki még az átlagos EU-s kifizetéssel sem elégedett, és van egy csomó olyan ország, amely, amelyektől pedig közvetlenül ki fog folyni a pénz, úgyhogy ebből is probléma lesz. Az utolsó kérdés a kohézió, jól néz ki, összehasonlítható árakon 6%-os növekedést látunk, de a javaslatot alaposabban megtekintve látjuk, hogy elmondá, ellentmondások vannak, mert, mert a különböző országoknál a, a a, le, a, a, a 7 évre elosztott, elosztott le, csökkentéseket a forrás felhasználások miatt úgy, úgy osztották el, hogy az egyes országok kevesebb pénzt fognak mégiscsak kapni, annak ellenére, hogy összességében nagyobb az összeg. Tehát egy dolog nem világos, a bizottság nem tudja megmagyarázni, hogy az összegnek miért kétharmada marad a régióknál. A, a mi 5%-unkat se tudtuk igazából ö, megmagyarázni, de a bizottságnak is van egy csomó megmagyarázni valója. Minden esetre a javaslatot forradalmi jellegűnek tartom, és a azt megértjük, hogy a nettó befizetők ellenzik a költségvetés emelését, hiszen náluk, ők először a, hiszen ők azt mondják, hogy a stabilitási mechanizmusból is nagy összegek vannak, és, és a, az éghajlatváltozás elleni harc céljára is rengeteg pénzt be kell fiez, fizetniük. Minden esetre én a saját országom szempontjából azt tudom mondani, hogy ha nem is kapjuk meg az 5%-os emelést, én mindenképpen elfoglalnám ezt a javaslatot. Nagyon kiegyensúlyozott és érdekes javaslatnak tartom. Köszönöm szépen. Gratulálok ehhez a remek elemzéshez a bizottság javaslatát illetően, aminek valóban vannak forradalmi elemei, és van bizonyosan egy ördögi része is ennek. Ez kormányunkat és pénzügyminisztereinket egy ellentmondással szembesíti, mely ö, egyfajta skizofréniát teremt, mivel, vagy akár mazohizmust eredményez. Itt a nettó befizetőkre gondolok, akik panaszkodnak, nyavajognak, üvöltöznek, azt a tényt panaszolják, hogy a nettó befizetők túlságosan sokat kell, hogy befizessenek a költségvetésbe. És most egy olyan megoldást javasolnak, amikor is azt mondják, hogy önök majd nem, ne fizessenek többet, és ők ö, tiltakoznak, tehát tudni kell, hogy ha azt panaszolják, hogy túlságosan sokat fizetnek el, vagy pedig más dolgok miatt panaszkodnak. De azt hiszem, hogy két dolog, dolog miatt panaszkodnak. Tehát ezt mondjuk is ki. De mivel nincsenek még javaslatok az asztalon ezt illetően, nem voltunk tudatában ennek, most viszont dönteni kell erről, és ez nagyon szórakoztató lesz szeretném hallani egy pénzügyminisztertől, hogy elutasítja hogy a nettó hozzájárulása, a nemzeti hozzájárulása csökkenni fog, csökkenjen. Szeretném azt is hallani egy minisztertől, hogy elutasítom, hogy a nettó befizetés csökkenjen. És egy olyan javaslatot, javaslattal ér, amely lehetővé teszi azt is, hogy ez a befizetés teljes mértékben eltűnjön. És ez a megoldás az, hogy az önök utódai majd húsz év múlva még csak fel se vessék azt a kérdést, hogy az országon mennyit fizet be, illetve mennyit kap az európai költségvetésből, hiszen ez a végső célkitűzés minden egyes országunkban. Talán a nagyszövetségi országok, államok, mint Németország ezt máshogy látják, de az olyan országokban, mint Franciaország, egyetlen város vagy régió sem ö, készít számításokat azt illetően, hogy mennyit fizet be a nemzeti költségvetésbe, és mennyit kap abból talán Spanyolországban ők egy kicsit megteszik ezt, no de ez lenne a cél. Ez tehát valóban forradalmi javaslat, amely olyan elemeket is tartalmaz, amelyekkel én személy szerint egyáltalán nem értek egyet, de ezek arra köteleznek minket, hogy mégiscsak vessünk fel bizonyos kérdéseket, bizonyos bevált gyakorlatokat, vagy szentesített gyakorlatokat. Ez tehát egy nagyon érdekes vitának ígérkezik először a mi körünkben, aztán majd a más partnereinkkel Helga Trüpper, aztán Göran Fenn kértek szót, majd Salvador és Eider. Nos tehát Helga. Köszönöm szépen. Egy politikai jellegű megjegyzésem lenne kollégám felé Szám, mi szempontunkból a bizottság javaslata kapra vonatkozólag, tehát arra, hogy új irányba menjen, hogy összekössük a kifizetéseket az ökológiai célokkal, és hogy bizonyos csökkentés legyen az új ösztönöz, ösztönzőkkel kapcsolatban. Szerintünk ez a jó irányba megtett első lépés. De most hadd beszéljek egy más érzékeny dologról, ez pedig a tárgyaló csoport, tárgyaló ö, bizottság összeállása. Ugye van nekünk egy eljárási szabályzatunk az e- Európai Parlamentben, hogy állítjuk össze a tárgyaló tárgyaló küldöttségeket, minden politikai csoportot képviseltetni kell ezekben, és abból, amit tegnap mondott, én már mondtam, hogy nem támogatom a javaslatát, ezért megint csak alá szeretném húzni, hogy úgy érzem, hogy egy olyan testületre van szükségünk, amely a frakciókat képviseli, a parlamenti frakciókat, úgyhogy esetleg újra átgondolhatnánk, hogy hogy kell összeállítani a tárgyaló delegációt, és ahogy elnök úr mondta, esetleg a többéves keret barátaiból kellene összeállnia, és mivel én is a barátja vagyok a többé, többéves keretnek, szeretném, szeretném, hogyha én is részt vehetnék ebben a tárgyaló csoportban. Elnök, köszönöm büszke lennék rá, és nagyon örülnék, hogyha Helga Trüppel barátjának tartanának engem. Gören. Köszönöm szépen. Nem fogok a több éves keret lényegébe belemenni, de Godmáni úr által feltett kérdésekre szeretnék reagálni. Szere- először is ta- egészen világos, hogy a bizottság javaslatának leírása, értelmezése nagyon sokban attól függ, hogy az ember hogy, hol él, és politikai részhajlás, jel, részlehajlás jellemzi ezt. Amit hallottunk a kollégámtól, az ugye azt mondja, hát, hogy ez tulajdonképpen a befagyasztás, ez a javaslat. De azt hiszem, hogy a különböző tagállamok szemében bizonyos számok radikális csak növekedést képviselnek, 5%, 11%, stb. Ezt meg kell értenünk. Tehát egy csomó politika van ebben az egészben, vannak dolgok, amiket nem lehet összehasonlítani. De vannak olyan számok, amiket jobban ki lehetne számolni. Gudmáni úr a bevételi oldalról beszélt. Nálunk Svédországban a svéd kormány úgy írta ezt le, hogy a svéd hozzájárulást ez 40%-kal meg, meg fogja emelni. 40%-kal, ami évente kicsit több mint 1 milliárd eurót jelent. Jó lenne, hogyha legalább valamiféle számításokat adna nekünk a bizottság, nem tudom, hogy a főigazgató tud erről valamit mondani. Nyilván vannak ennek nehézségei, hiszen nem tudjuk, hogy a pénzügyi tranzakciós adó hogy fog összeállni, milyen összegű lesz, de valamiféle számítást szeretnénk arra nézve, hogy a különböző országok nettó egyensúlyára nézve, nettó egyenlegére nézve mennyi, mik, mekkora összegek lesznek, ugyanis jelenleg csak részrehajló számítások vannak a különböző tagállamokban, szeretném a bizottsághoz intézni ezt a konkrét kérdést. Lehetne, hogy konkrétabb, részletesebb számokat kapjunk. Elnök, köszönöm, Salvador. Köszönöm szépen, nagyon röviden. a különböző politikai frakcióknak volt a lehetőségük, hogy a múlt héten értékeljék a bizottságnak a javaslatait. Általánosságban én két számmal szeretnék megelégedni. Két olyan számról van szó, amelyet megtalálunk a bizottságnak az anyagában. Ez a forradalmi anyag arról beszél, hogy a parlamentnek az álláspontja 40 milliárd euróval alacsonyabb lesz kifizetések vonatkozásában. Ez azt jelenti, hogy az az 5% amit a parlament javasol, azt a bizottság igyekszik figyelmen kívül hagyni. Továbbá a pénzügyi perspektívákon kívül a bizottság elő kíván irányozni bizonyos pénzügyi dotációkat, amik más intézményektől ö, függenek. Ezt jó lenne tudni, hogy ez végül is benne van a költségvetés számításban vagy sem. És a végezetül a bevételek tekintetében egy párhuzamos eljárás van, ami ugyanakkor független lesz a pénzügyi terv elfogadásától, azaz más szavakkal. Tudni kellene, hogy mibe fog kezd, kerülni az egyes tagállamoknak ez az új forrás, ez lehet, hogy még egy kicsit túl korai, és nem szabad, hogy ez legyen a vitánknak a lényege. Tehát összefoglalnám, és már erről volt alkalmunk korábban ezt hangsúlyozni, és bizonyos egyhangúság is volt e tekintetben. Végezetül az Európai Bizottság biztonsági marzsot adott egy 5%-ot, amivel foglalkozott, hogy amin dolgozott a parlament amennyiben a tanács nem ért egyet, hogy 4%-kal emelkedjenek a kifizetések, ha jól emlékszem, ez szerepel a pénzügyi tervben, akkor mindenképpen problémánk lesz. Most nézzük meg a 2012-es költségvetést. A tanács 2012-re nem csak hogy 2,9-tel csökkenti a kifizetéseket, de azt látjuk, hogy a tanács reál értékben is szeretne, nem csak nominális, hanem reál értékben is csökkentést szeretne megvalósítani. Azt hiszem, hogy a tanácsnak a tárgyalási marzsa nagyon szűk lesz, tárgyalási mozgástere rendkívül szűk lesz. 40 milliárddal kevesebbről van szó azt hiszem, hogy az álláspontjaink meglehetősen távol esnek egymástól, ami nagyon nehézé fogja tenni a döntéshozatalt, amire egy éven belül, 18 napon belül kell, hogy sor kerüljön. Tehát kétségtelen a javaslatnak vannak pozitív elemei, és ezt meg kell tartani, mint végső megoldás, de úgy gondolom, hogy nem szabad, hogy a fától ne lássuk az erdőt. És végezettől pedig az a javaslat, amely majd elfogadásra kerül a jövő évben, jelentős csökkentéseket jelent, tehát 40 milliárdos csökkentés jelent, amit nem igazán tudunk elfogadni. Amennyiben elfogadjuk, hogy lecsökkentjük a mezőgazdasági költségvetést, akkor problémánk lesz. Jó, ez volt a néppárt, a populáris párt, és most pedig Heider. Köszönöm, elnök úr. Azért kértem a szót, hogy néhány kérdést tegyek fel, illetve néhány specifikus pontot felvessek. Úgy látom, hogy a vita lényegét kezdtük el a pénzügyi, a bizottság pénzügyi tervé során elmondtuk a véleményünket. Azt hiszem, hogy itt egy tévedésben van a bizottság. Ugye negy, többé-kevésbé 40 milliárd euróról van szó, de azt is hallottam, hogy úgy ítélik meg, hogy ez a minimum, ami szükséges ahhoz, hogy tovább lehessen lépni. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy elfeledték, hogy a sajnos a, bizo- a tanács még a bizottsági javaslatból is lefarag és nem hiszem, hogy a ö, tanács meg fog elégedni a 40 milliárd mínusszal, hanem még ö, távolabb fognak esni a pozíciók. Hogyha a bizottságot hallgatjuk mezőgazdaságügyben, vagy például Csolosz úrt, aki a, ö, ugye status quo-ról beszélt, ami a minimum minimumja. És azt hiszem, hogy nyilván tudja, hogy van egy intézmény, amelyet tanácsnak neveznek, és ahol a, tan- a tárgyalások még nem kezdődtek meg a parlamenttel. De azt hiszem, hogy itt mindenképpen hiba az, hogyha kiindulási alapként egy parlamenti állásponton nagyon távol eső javaslatot terjesztenek elő, ami ráadásul nagyon távol esik az elfogadhatótól is, és a tanács is még ebből is akar majd faragni. Tehát úgy gondolom, hogy a bizottság Ebben az esetben 2007-2013-ra irányozta ezt elő, és hogyha még tovább faragunk le, akkor hogyan fogjuk megvalósítani nem csak a Lisszaboni stratégiát, hanem a 2020-asat. És még egy pontot szeretnék felvetni. Itt ugye számadatokból álló tervezet terjesztettek elő, és én azt kért azért kértem szót, hogy a titkárságot megkérjem, hogy készítsen nekünk összehasonlítást a különböző pénzügyi tervek között, a 2007-2013, illetve a 2014-20-at, hogy korrekt összehasonlítási alapunk legyen a különböző fejezetek, különböző rovatok között. Az első tervezet, amit kaptunk, az egy általános, fejezetenkénti, ami a bizottsági javaslatokat összehasonlítja az Európai Parlament kérésével, és szól a keretek befagyasztásáról is. Én azonban azt szeretném, hogyha specifikusabb összehasonlító tanulmány készülne nem csak az általános keretekről, hanem fejezetenként. Mert ugye itt vannak tre, transferek is, átcsoportosítások, vannak költségvetésen kívüli tételek, ami nagyon nehézé teszi az összehasonlítást. Tehát én egy kicsit részletesebb tanulmányt szeretném, azért, hogy valóban összehasonlíthatóak legyenek a dolgok. Én készítettem számításokat, csak nem tudom, hogy jók -e ezek, és jó lenne, hogyha reálisabb számok alapján tudnánk dolgozni. Második kérésem, a biztosok, azok vajon itt meg fognak-e jelenni, meg el fognak-e jönni a mi bizottságunkba azért, hogy elmondják a saját dolgaikat, vagy pedig, és hogy le, eh, lehet-e tudni a különböző eh, szakbizottságokban is a bizot, biztosi látogatások időpontját. Én lá, Csolasz biztossal én találkoztam, de egész véletlenül voltam ott. Tehát jó lenne, hogyha előre tudnánk az időpontot, és hogyha érdekel, akkor ott oda tudnánk menni, hogy elmagyarázza a biztos, hogy hogyan kívánja a saját területét irányítani. Köszönöm szépen. Yeah. Bon, merci de ces commentaires. Sur la... Köszönöm, köszönöm a kommentárokat az utolsó kérdést, illetően Heider, amit javaslok az az, hogy ősszel legyen egy munka ülésünk a Költségvetési Szakbizottság ülés alkalmával Lewandowski biztos úrral, és aztán megnézzük a jelentéstevők vagy jelentéstevőink javaslatai alapján, hogy más biztosokat meghívjunk-e plenárisra. Ezt mindenképpen majd el kell fogadnunk, de jelentéstevőnk vagy jelentéstevőink kell, hogy beterjesszenek javaslatokat ebben a tárgyban. csak azt kommentálnám, amit egyes kollégák felvetettek, azt mondván, hogy ebben az ügyben a bizottság, tehát hogy Barozó úr, vagy Lewandowski biztos úr, vagy a főigazgató úr úgy tűnik fel, mint David Copperfield, hiszen emlékeznek, hogy volt egy olyan pillanat, amikor David Copperfield Claudia Schifferrel volt együtt, nagyon nagyra besülték őt a rajna mindkét oldalán, és tehát David Copperfield egy varázsló volt, aki a levegőben repült, eltűnt, és a többi. És uh, Godmanis úr látta a csillagokat ott, ahol Görön felhőket látott, vagy fordítva, és ez pontosan ez ugyanez a hatás csak hogy egy bizonyos pillanatban tudnunk kell, hogy a darabokra vágott nő, aki a bőrönben van, az valóban sértetlene, vagy esetleg tényleg darabokra vágták. Tehát valóban számadatokra van szükségünk. A bizottság, illetve a titkárság kiosztott önök között a titkárság értékelését, a bizottság elkészíti majd a saját értékelését, de a bizottság valamennyi főigazgatósága nem ért egyet ezekkel a számadatokkal, amelyek a pénzügyi tervben szerepelnek. Amit én javaslok az az, hogy a nyár folyamán a bizottság szolgálata és a mi titkárságunk állapodjanak meg, hogy a három intézmény között legyünk biztosak abban, hogy ugyanazokkal a számadatokkal dolgozunk. És hogy továbbra is a varázsló hasonlatánál maradjak, azt hiszem, hogy végül nekünk nem David Copperfieldként, hanem Houdini-ként kell majd viselkednünk. Nos, tehát Houdini egy olasz, vagy legalábbis egy olasz származású francia, francia volt, akit, aki hagyta, hogy megkötözzék, aztán betették egy hordóba, egy medence mélyére, és aztán egy perc alatt kiszabadult ebből a hordóból. Nos, tehát most az európai költségvetés szintén békjog között van, be van zárva, és hogyha nekünk is sikerülne kiszabadítani, vagy élve kiszabadulni ebből a mutatványból, mint Houdini, az nagyon jó lenne. Köszönöm szépen tehát, és azt javaslom, hogy ezzel a ponttal kapcsolatban zárjuk le a vitát, és közvetlenül térjünk, térjünk át a nyolcas napirendi pontra, tehát Helga az ötös számú költségvetés módosítással kapcsolatban be tud-e számolni erről? Köszönöm szépen. Egy kicsit bonyolult és technikailag komplikált ügy, úgyhogy szeretném, ha mindenki ide figyelne. Tehát az ötös számú módosít, költségvetés módosítás az európai adatvédelmi felügyelő, illetve az Európai Külügyi Szolgálatról szól, ugyanis egy AD besorolási fokozatot, e, egy AD, AD 14-es, egy AD 15 ös fogják alakítani. Ez a lényege az egésznek, és sajnos muszáj megmagyaráznom. Tehát az első eljárási szabályzat szerint egy A3-as tisztviselőt 2004. április 13-a után a következő szintre kellett előreléptetni, de ugyanakkor kiderült, hogy ez az előreléptetés már megtörtént, úgyhogy most ennek az ember, erre az emberre vonatkozólag egy második előreléptetést kell elintézni, és hogyha ez így van, akkor a motiváció egy kicsit csalós, úgyhogy ezért szükség van magyarázatra ezzel kapcsolatban, mivel, hogy már ez az ember jelenleg is AD14-es besorolási fokozatban dolgozik. Úgyhogy ez az első dolog, amit szeretnénk tisztázni. A második a külügyi szolgálat. A külügyi szolgálat szeretne 40 ideiglenes álláshelyet állandó álláshelyé alakítani, mégpedig azzal a motivációval, hogy a, egy 2010-es tanácsi döntés szerint, hogyha a külügyi szolgálat teljes e, gözerővel tud majd dolgozni, akkor az álláshelyeknek állandóak kell, kell, hogy legyenek. Igaz, hogy ez csak egy korlátozott időszakra kell majd, hogy érvényes legyen és azon kívül a külügyi szolgálat egy sor fontos poszton átcsoportosításokat akar végezni. Azt, azzal magyarázzák mindezt, hogy ne, nehéz volt megbecsülni, hogy hány embert kell majd meg, felvenni, amikor a tavalyi év során új intézményként elkezdtek működni azon kívül hozzá kell igazítaniuk a, a terv, terveiket a az előreléptetési ütemtervhez is, és mindez 1,4 millió eurós többletet jelent. Ugyanakkor a jelenlegi költségvetésbe ez nem új összegként fog megjelenni, mivel hogy a 2012-es költségvetési tervezetben már van erre pénz. Most ezzel nekem nagy problémáim vannak, mert hogy ha megnéz, megnézzük a magyarázatot, akkor látjuk, hogy eh, egyensúlytalanság van a magasabb 10-től 16, AD 10-től 16-ig terjedő besorolások, illetve az ez, ennél alacsonyabb besorolások között. Általában sokkal többen vannak alacsony besorolásban, mint magas besorolásban, náluk pedig pontosan az ellenkezőjét látjuk, háromszor annyian vannak magas besorolásban, mint alacsony besorolásban, és ez úgy tűnik, hogy egy ilyen, egy ilyen elharapózott előreléptetési politikát jelent, és szeretnénk ezzel kapcsolatban részletesebb magyarázatot kapni. Köszönöm. Köszönöm, jelentéstevő asszony. Tehát további információkra van szüksége, amit értünk, és az érintett szolgálat feljegyezte ezt, és remélem, hogy képes lesz majd megadni ennek, ennek ez a, ezeket az adatokat. Emlékeztetnék rá, hogy az ötös költségvetési módosítás tárgyában hasonlóan a négyes költségvetés módosításhoz, amelyet tegnap mutatott be itt Szidónia, a Koreper csak szeptember 8-án foglal állást, tehát maga a tanács 12-én, tehát 22-én, szeptember 22-én fogjuk bemutatni ezt a jelentést, és aztán a második októberi plenárison fogunk majd szavazni róla. Köszönöm, Hága. Most pedig áttérhetünk. A, 14-es pontot elhalasztottuk, tehát áttérhetünk a 15-ös napirendi pontra, Haglund úr. Qui s'agit donc... Itt az Európai Atomenergia Közösség keret programjáról van szó, jelentéstevő úr. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálok röviden lenni, de öt percre szükségem van a figyelmükből, mert azért ez egy nagyon fontos kérdés, és természetesen főként a az ITER kérdéseket illeti, amiket már sokszor megvitattunk szakbizottságunkban. Ahogy a legtöbben tudják, az Euratom egyezmény az maximálisan 5 évet tesz lehetővé, és két éves meghosszabbítás kell megvalósítanunk az MMF keretében. A bizottság készített javaslatot, ami két fő dologra helyezi a hangsúlyt. Az egyik a fúziós kutatások, ez más módon nevezve az ITER, és a másik pedig a sugárzásvédelem és a nukleáris biztonság kérdése. Az ITER az egy nagyon nagy része az Euratom programnak, és személy szerint én azok közé tartozom, akik az ITER projektben hozzáadott értéket látnak, tudom, hogy vannak, akik nem, de azt hiszem, hogy azért ebben a házban a kollégák legtöbbje mégiscsak összességében támogatja az ITER projektet a, tulajdonképpen ez a második legnagyobb nemzetközi kutatási projekt a ö, nemzetközi űrállomások ö, tekintetében is, tehát ez nagyon fontos, hogy az Európai Unió az ITER projektben részt vegyen. Amikor ezt ö, a Költségvetési Bizottság szempontjából vizsgáljuk, akkor én azt látom, amiről már ugyancsak volt szó a Súre Bizottságban is, hogy itt meg kell húzni a határvonalakat, és 6,6 milliárd eurót jelent ez jelenleg és a jövőbeni problémáknak is ezzel elébe lehet menni. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy a finanszírozásnak bizonyos specifikus kritériumoknak meg kell felelnie, és itten az átláthatóságról, az egyértelmű ütemtervről, rendszeres finanszírozási jelentésről beszélünk. Szerintem mindez nagyon szükséges ahhoz, hogy elkerüljük az, azt a helyzetet, mint ami jelenleg is van az ITER finanszírozásával kapcsolatban. 2010 novemberében, azaz múlt ősszel, A tanács hozott egy döntést arról, hogy hogyan finanszírozzák az ITER-t a jelenlegi helyzetben, és 1,4 milliárd fel nem használt pénznek a bevetéséről volt szó, és aztán az SP7-ből áttenni 2013-as költségvetésről, tehát összesen 60 millió euró került itt átcsoportosításra. Bizonyára emlékeznek, hogy a mi bizottságunk ellenezte ezt a megoldást, és ez nagyon nagy mértékben összefügg azzal, amit kollégám Reimer is már elmondott. Tehát itt egyértelmű összefüggés van a 2012-es költségvetéssel is, amin Balzani kollega dolgozik. A véleménytervezetben én azt javasoltam először, hogy ragaszkodjunk az ITER eh, finanszírozáshoz, azaz ne fogadjuk el az átcsoportosítást az SP7-ből. Ez szerintem azért fontos, mert ha megnézzük, hogy a Koreper mit döntött a múlt héten a 2012-es költségvetéssel, lecsökkentette 560 millió euróval az SP4-est, és az ITER-nél is az átcsoportosítás az, az SP7-esre katasztrofális. És a 2020-as stratégiát is meg kellene valósítani 2012-2013-ban, és ennek ez nagy része az ITER, ezért én ezt elfogadhatatlannak tartom tehát fontos lenne hangsúlyozni ezt, és ragaszkodni és megkeresni az el nem eh, költött pénzeket más eh, sorokról. És e, így lehetne az iterhez eh, finanszírozást találni. És természetesen ha szükséges, akkor a rugalmassági eszközt is mobilizálhatnánk, amitről tudjuk, hogy a tanácsnak nem fog tetszeni, de szerintem ez mégiscsak fontos. A tervezetben fontos hangsúlyozni azt is, hogy az ITER programot a jövőre is meg kell védeni. Továbbá javaslom, hogy a maximumot az Euratomra 100 ezer millió euróval csökkentsük, és így a fúziós program lehetségessé válna információim szerint. a ö, nukleáris biztonság, a sugárzásvédelem és a hulladékkezelés ugyancsak ö, nagyon fontos lenne, és ezt a megközelítést is támogatná ez. Tisztelt elnök úr, tegnap említette azt, hogy az MFF és az ITER, a, a több éves pénzügyi keret nagy több átláthatóságot, betekintést igényel, és fontos, hogy hogyha ez kikerül az MFF-ből, akkor itt valami ellentmondás is jelentkezik. Azt hiszem, hogy ez az egyik lehetőség arra, hogy az iternek a finanszírozását megerősítsük, ugyanakkor viszont nem teszi lehetővé, hogy kellő betekintést nyerjünk a fontos projektbe tehát ez mindenképpen problémás, és ezt el kell dönteni, hogy ezzel a kérdéssel hogy ö, foglalkozzunk. A kollégák hozzájárulása is nagyon érdekelne. És akkor várom a kollégáknak az inputját. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, jelentéstevő úr. Itt van a kutatási főigazgató Strumeyer úr a bizottságtól. Köszönöm a jelenlétét, és azt javaslom, hogy válaszoljon a jelentéstevő feltett kérdéseire, és a más kollégáknak is, akik szót kértek. Először is Annie Jensen. Köszönöm. szépen, elnök úr. Támogatni tudom a vélemény elkészítés, elkészítőjét, Hartmann kollégámat, de szeretném megkérdezni a bizottság képviselőjét is és Hartmann urat is valamiről. Ugye az a helyzet, hogy nyomás alatt vagyunk, a bizottság nyomást gyakorol ránk, és attól tartunk, hogy a JET projekt finanszírozásával kapcsolatban nem, nincsen megfelelő tisztánlátásunk. Mi minden esetre nem akarunk problémákat generálni. Azt mondják, hogy a tanács teszi ezt, mert nem, nem tudnak megfelelő időben döntést hozni az ITER-ről. De arra gondoltam, vajon annak a jelzése, hogy a parlament szeretne egy külön költségvetési sort megalkotni a JET program számára, esetleg világos jelzést adna-e arról, hogy a jetre, de a jettel kapcsolatban szeretnénk biztosítani a finanszírozást, és biztosítani azt is, hogy ezek, ezek a tanácssal folytatott harcok semmiképpen ne álljanak a projekt folytatásának útjába. Úgy tulajdonképpen szeretném megkérdezni a bizottságot, hogy milyen módon tudunk egy ilyen hatású üzenetet közvetíteni és biztosítani azt, hogy ilyen problémák nem merüljenek föl. Tehát a bizottság képviselő hallotta az ön kérdését, Kárvajó asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni a vélemény készítőinek a munkáját. A 2014-12-13-as jogalkotási folyamatokkal kapcsolatban vannak az ITER és 2012-es költségvetéssel. Most az a feladatunk, hogy biztosítsuk azt, hogy a vélemény tartalma ne ellenkezzen azokkal a döntésekkel és tárgyalásokkal, amelyek az ITER-rel kapcsolatban folynak. A másik az az, hogy én teljes mértékben egyetértek a JET programmal kapcsolatos aggodalmakkal, és az, a megállapodás nagyon fontos lesz, 2011-ben el kell érni annak érdekében, hogy a JET működését továbbra is támogatni tudjuk, hiszen nagyon sok kutató munkája függ ettől a megállapodástól. Magáról a véleményről azt mondanám, egyetértek a fő témákkal, amelyeket a vélemény előadója aláhúz. Az ITER projektet támogatják, mivel nemzetközi szempontból nagyon fontos Európa számára ez a projekt, és garantálni kell azt, hogy az ITER finanszírozása ne veszélyeztesse a kutatási program több prioritásait nagyon fontos az erősebb irányítása, jobb átláthatóság biztosítása, és a nemzetközi partnerek felszólítása arra, hogy ők is megfeleljenek az kötelezettségvállalásainak, illetve az ITER finanszírozásának körülbástyázása. Elvileg egyetértek azzal a javaslattal is, amelyet a különböző kategóriákkal kapcsolatos maximális összegekre tesz a, a jelentéstevő, úgyhogy úgy érzem, hogy jó alapot ad ez a további munkához. Köszönöm. Köszönöm, Gájer úr. Köszönöm, elnök úr. Rendkívül mértékben egyetértek azzal a javaslattal, hogy az ITER a célhoz kötőjést tekintsünk. Ez számomra jó dolognak tűnik, hiszen a jövőben valahogyan védekeznünk kell az ellen, hogy a tanács megkísérelni az ITER finanszírozását más területekről, például a kutatási költségvetésből venni. Két ok miatt aggódom. Az egyik, az, hogy ez az ügy felismerhetően drágább lesz, költségesebb lesz, azt már most elmondhatjuk, hogy a jelenlegi pénzügyi feltételek az ITER számára már meghaladottak, mivel a Japánból származó konstrukciós részek az információim szerint Ugye itt sor került a fukushimai földrengésre Japánban, tehát így a szállítási határidők meghosszabbodtak ezen Japánból érkező ér- alkatrészek esetében, tehát költségesebb lesz a projekt ennek következtében. A másik ok pedig kutatáspolitikailag nem tartom célszerűnek, hogy a tanács továbbra is azt tervezi, hogy az ITER javára vagy a költségvetés konszolidáció céljaira ezt a területet csökkenti. Az ITER védelmezői azt mondják, hogy ez a technológia már 2020-tól ipari felhasználásra érett, de addig a világnak meg kell oldania energia problémáit, és az Európai Kutatási Program ehhez hozzájárulhat. De hogyha továbbra is hátrányos helyzetbe sodorjuk ezt a programot, nem tudom, hogy ez hogyan fog működni hogyha képesek vagyunk a Joint European Tours-t támogatni, akkor ezzel a tanácsnak mindenképpen jót teszünk, és ez világos számunkra, hiszen a JET ö, létesítmény helye Cameron választókörzete, tehát itt a költségvetési konszolidációt tartja ő fontosnak, vagy pedig a választási körzetének akar szívességet tenni. Elnök, köszönöm, Garam Ferm. Köszönöm szépen, elnök úr. Jerick Warren, jelentés jelentéstevőnk nevében beszélek, ő nem tud ma itt lenni. Alapvetően egyetértünk Haglund úrnak a jelentésével, és úgy véljük, hogy helyén van, hogyha a fel nem használt összegeket felhasználjuk az iter de a hetes keretprogramból való átcsoportosítást nem tudjuk elfogadni, ez biztos. Hogland úrnak a javaslata, hogy a rugalmassági eszközt alkalmazzuk, hogyha nem elég a marzs, azt legalábbis meg kellene vitatni a friss pénzzel egyetértünk, a technikai megoldás kell, a rugalmasság lehet ilyen, de beszéljük meg. Ezeket mind nagyon nehéz elfogadtatni a tanácsban, de mi nyilvánvalóan nyitottak vagyunk egy ilyen vita előtt. Hogland úr azt is mondta, hogy a következő esetben meg kell csinálni a, a védelmi keretet, hogyha nem elég a pénz, akkor a tagállamoknak kell felelősséget vállalni a finanszírozásért. Ez egy jó ötlet. Az konklúzióm az az, hogy a szociáldemokrata frakció mindig is azt mondta, hogy az ITER támogatjuk, mellette vagyunk, ugyanakkor el kell ismerjem, hogy a tárgyalás egy kicsit nehezebbé vált a fukushimai eseményeket követően, amiről egyébként már volt szó. De azt mondhatom, hogy az SND frakció a projektet támogatja, de nem azon az áron, hogy más kutatásfejlesztési politikákat megnyírbálunk a külön költségvetési sor a, a JetPower-nak az spontán reagálásom az az, hogy észszerűnek tűnik, de erre még térjünk vissza. Elnök, köszönöm szépen. Reimer Bőge, aki a jelentéstevőnk az iterrel kapcsolatban. Köszönöm, elnök úr. Kell által mondatokhoz szeretnék csatlakozni, de a négyes módosítóra térnék vissza, mivel véleményem szerint a ring fencing fogalma a következő pénzügyi terv fényében egészen máshogyan tekinthető, mint ahogy az itt meg van fogalmazva. Tehát, hogyha a bizottság javaslatait megnézzük, ezzel a tudatos kiszervezéssel az EDF-ből az ITER-be, akkor ez egy olyan keverék, ami egyáltalán nem illik össze. És itt egyrésztről a politikai prioritásainkat kell biztosítani és megőrizni, és az ilyen fajta projektek növek, növekvő költségei miatt nem szabad ezeket hagynunk, hogy veszélybe sodorják. Másrésztről a ringfencing esetében vannak, akik azt mondják, hogy a tagállamoknak kell majd ezt a projektet finanszírozniuk, tehát ez a kormányközi módszerhez való folyamadást jelenti minden egyes projekt esetében, amely nem illik bele a költségvetési keretbe. És itt figyelnünk kell, hogy ne teremtsünk precedenst, tehát, hogyha a tagállamnak kell ezt finanszírozni, hogyha az EU költségvetésből ez nem finanszírozható, Salvador Garriga valahogy máshogyan definiálja ezt a MFF Ezt a fogalmat. Tehát még egyszer szeretném Kárnak a lelkére kötni mindezen gondolatokat, mert itt a projekt, illetve a költségekről szóló vita esetében olyan irányba fordulnának el a dolgok, amely a kormányközi módszerhez való fordulást jelenti, és a közösségi és a kormányközi módszer különleges keveréke jön létre egy azon projekten belül, és én ezt problematikusnak tartom. Elnök, köszönöm Reimer. Szeretnék ahhoz csatlakozni, amit Reimer mondott. Az az elképzelés, hogy a közösségi költségvetés területét elhagyjuk egy olyan programban, ami abban programmal, ami ebben bennem volt, és száz ban a költségvetésből, az európai költségvetésből finanszírozták volna. Nos, tehát ez az elképzelés rendkívül veszélyes. Rendkívül mértékben veszélyes, tehát és ellentmondásban van mindazzal, amit az Európai Parlament és az Európai Bizottság akartak kezdetektől fogva, amikor a ö, fejlesztési alapot a közösségi költségvetéssel összevonták. És eljött most annak a pillanata, hogy amikor a parlament elfogadja az ilyenfajta eljárást, akkor ez egy alakárt európai költségvetés alapjait vethetné meg hiszen sok tagállam nagyon örül ennek, nem csupán az ITER, vagy más, hanem más programok esetében is, és végül lesz egy olyan európai költségvetés, amely csupán azokkal a szakpolitikákkal foglalkozik, amelyek a parlamentet, illetve a bizottságokat érdeklik, a bizottságot érdeklik, és a többit pedig máshogyan finanszírozzák, majd semmiféle parlamenti, európai vagy tagállami parlamenti ellenőrzés nélkül, számos alakárt költségvetés révén. Ez egy rendkívül veszélyes fejlemény, és ahogy a Reimer is elmondta, a körülbástyázás egy dolog, tehát nézzük meg, hogy az európai költségvetésen belül van egy program, vagy egy politika, amely ne, ne haladjon meg bizonyos határokat. Ennek megvannak az eszközei, hogy hogyan lehet ezt elérni, egy, akár egy új pénzügyi kategóriával, de ugyanilyen módon lehetne kiegészítő finanszírozások a tagállamok részéről, vagy akár harmadik felek részéről a közösségi programok vonatkozásában, hiszen ezt folyamatosan csináljuk. Tehát a körülbestezés egy dolog, az outsourcing, a kiszervezés, a költségvetésen kívülre kiszervezés pedig egy teljesen más dolog. A Copperfieldi ügyességgel bizonyosan van ez az állandó kísértés, hogy ez a dolog engem zavar, tehát akkor ezt így hagyjuk a költségvetésen kívül de álljunk ellen ennek a, vagy gondolkodjunk el ezen a kísértésen. Monika Holmeier. Also es nimmt meiner Wortmeldung auch schon einen Teil des Inhalts. Már tulajdonképpen elmondta, hogy mit szerettem volna mondani, hiszen azt akartam mondani, hogy ha megpróbálnánk uh, most megfigyelni, hogy mi történik mindezen projekttel, akkor teljesen maguk, magukra hagyjuk a tagállamokat felelősségükkel, és semmit nem hallunk erről a projektről, és ez rendkívül veszélyes lenne, hiszen ez a mi projektünk, a mi felelősségünk is. A másodszorban pedig nagyon örülök annak, hogy az ittert továbbra is közösségi témának tekintjük, ez egy fontos jelzés a tanács irányában. Amit viszont fontosnak tartok, az az, hogy világos számunkra, hogy ez egy olyan projekt, amely nagyon-nagyon hosszú távú. Tehát, hogyha azt hisszük, hogy a 2011-es évben majd dönthetünk arról, hogy mi történjen 2018-ban végérvényesen Kadarasban, és itt százszerzalékos garanciákat akarunk erre a projektre, amely a kutatással, a tudományjal és egy teljesen új területtel függ össze, akkor azt hiszem, hogy saját magunknak hazudnánk, éppen ezért nagyon jónak tartom, hogy Haglund kolléga beleírt ebbe az anyagba, hogy folyamatos költségelemzésekre van szükségünk, pontos ellenőrzésre van szükség azt illetően, hogy hogyan kötik a szerződéseket, és kritikus megjegyzésem lenne, hogy mind a múltban, mint pedig nem régiben voltak olyan szerződések, és még vannak is, amelyeknél költség alapon, anélkül, hogy tudnánk, hogy a végén mi fog ebből kijönni, illetve hogy az jön-e ki, amit mi elképzeltünk, még mindig kizárnak minket ezekből a szerződésekből, és nagyon problematikusnak tartom a költségnövelést is, hiszen például egy 200 milliós összeget beállítok a költségvetésbe, és utána költség alapon van ez kiszámítva, nem pedig általányban, és a végén pedig megállapíthatjuk, hogy mit kell majd valóban fizetnünk, ami gyakran, ami alig ha kevesebb, ezt nagyon jól ismerjük már a kereskedelem területéről, hiszen minél több órát, van szükség munkaórára, annál több pénzt kapunk, akkor mindenki több munkaórát számol el, tehát itt nincs egy határozott végösszeg, és ez szintén nagyon nagy probléma a költségvetés ellenőrzés szempontjából is, illetve a költségvetési szakbizottság szempontjából. Haglund ö, kolléga követelései nagyon pontosak, ezekkel egyetértünk, de tudatában kell lennünk annak, hogy új területen mozgunk, és azok, akik ott dolgoznak, Nos, nekik jogbiztonságra van szükségük majd valamikor, hiszen katasztrófa lenne, hogyha ugyan most már 2011 közepén vagyunk, szerződéseket kell nekik kötniük, ami 2020-ra vagy 2030-ra vonatkoznak, és 2012-re és 2013-ra nem ö, ö, tudnak még ö, szerződéseket kötni, hiszen a költségvetés még nem tisztázott ez tehát egy nagyon problematikus helyzet, hiszen a projektmenedzserek azokban a cégekben, amelyek ott dolgoznak, az számukra egy teljesen elviselhetetlen helyzetet teremt. Az lenne tehát a kérésem, hogy a lehető leghamarabb teremtsük meg azt a biztonságot, hogy 2012-re és 2013-ra ezeket a forrásokat már biztosítani lehessen. Tehát jelenleg az új projektmenedzsment keresztül szinte lehetetlent követelnek, tehát a tanács és a parlament között, ami most zajlik, az valóban súlyos nehézségeket teremt a projektmenedzsment számára, tehát nem dicsérhetjük magunkat, és a tagállamok sem tehetik ezt. Japán témája helyesen vetődött fel, és remélem, hogy legalább ősszel megtudjuk majd, hogy mi a helyzet Japánnal, illetve a szállítási késedelmekkel, illetve ennek milyen pénzügyi kihatásai lesznek. Természetesen azt elismerhetjük, hogy a földrengés ellen az ITER sincs felvértezve, tehát mindenképpen rugalmasabbnak kell lennünk. Tehát itt nyilvánvaló, hogy a körülmények mindig változhatnak, így az összegeket sem lehet pontosan előre meghatározni, ezért a költségeket is rugalmasan kell hozzáigazítani, hogy a menedzsment jobban dolgozhasson. Köszönöm, Monika Hartung, képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr! A múlt évben megpróbáltunk létrehozni egy fekete lyukat Svájcban, ez nem sikerült, de látható, hogy előbb vagy utóbb ez sikerülni fog az ITER esetében. Egy fekete lyuk, amiben minden pénz eltűnik, az összes többi projekt pénze is, amire ugyancsak kellene pénz. Ez nagyon sajnálatos lenne és e teljes mértékben egyetértek azzal, amit a jelentéstevőnk mondott. Tehát mindenképpen azt akarjuk, hogy az átláthatóság kötelező legyen, és mindenről kapjunk tájékoztatást, ami költségvetési pénzügyi szempontból történik. Azzal is egyetértek, hogy a részvételünk az ITER projektekben meglegyen, és hogy nagyon pontosan tudjuk, hogy hogyan akarjuk ezt kezelni, és hogy benne maradjon a költségvetésben. Grandfer. Elnézést, hogy másodszor is szót kérek, csak válaszolni szeretnék a Berger úrnak a hozzászólásához, illetve azzal kapcsolatban, hogy van-e annak veszélye, hogy kormányközi megoldásokba megyünk, hogyha Hoglund úrnak a javaslatát elfogadjuk, és a tagállamok lesznek a felelősek a további finanszírozásért. Az is aggaszt legalább annyira, mint önöket, hogy ez megfelelő -e Európai Uniós program-e. De nem az, ez egy nemzetközi program, nemzetközi egyezmények miatt kell ezt finanszíroznunk, és azt hiszem, hogy a fő konklúzió a Hoglund úrnak, a, hogy nem annyira veszélyes ez, mint ahogy itt elhangzott. Mindenképpen vitát kell erről nyitni, de a projektnek a jellege nem Európai Uniós projekt, semmiképpen sem Európai Uniós projekt, úgyhogy a fő probléma ezzel egy kicsit kevésbé veszélyes, mint lenne, hogyha teljes mértékben EU-s projekt lenne. Reimer Böge ismét akar szólni. Of course, uh... We may speculate. Természetesen spekulálhatunk itt most azon, hogy a tanács majd mit fog tenni, illetve hogyan fog tovább lépni egyes költségvetési fejlemények kapcsán, hogyha megegyezünk egy ilyen eljárásban, hogy az ITER-nek az alapfinanszírozása benne van, és hogyha vita van, akkor nem tartjuk fenn a költségvetésnek az egységét, hanem kiadjuk kormányközi finanszírozásra, bizonyos tagállami befizetésekkel, hogy a tanácsban eldöntik parlamenti részvétel nélkül. Azt hiszem, hogy itt Pandora szelencéjét nyitnánk ki ezzel, és nem csak az erre, hanem más projektekre vonatkozóan is. Azt hiszem, hogy ez mindenképpen úgy értelmezhető, mint egy felhívás a tanácsnak, hogy ha probléma van ezzel az őrült parlamenttel, akkor csak döntsük el, és majd találunk a szerződésben néhány bekezdést, aminek alapján ezt megtehetjük. Elnök, köszönöm szépen. Stromayer úr, a akkor de csak röviden, mert még van egy picike idő, hogyha röviden válaszolna, a kérdésekre és elmondaná véleményét. Köszönöm szépen, elnök úr! A bizottság örül ennek a véleménytervezetnek és a fő vonalaknak is. Ugyanakkor tájékoztatni kívánjuk önt arról, hogy a bizottságnak a javaslata már módosult egy kicsit a tanácsban folytatott vita következtében, és az e, nukleáris biztonságra koncentrálunk, ami prioritás lett a tanácsi javaslat alapján. Továbbá ez illeszkedik a parlament szándékaihoz, törekvéseihez is, ahogy ezt már hallottuk. Ugyanakkor még mindig van két feltétel, amit teljesíteni kell, mielőtt ez a keretprogram elfogadhatóvá válik. Természetesen a parlamentnek állást kell foglalni, tehát véleményt kell alkotnia erről, és az másik kérdés, hogy az 1,3 milliárd finanszírozás az ITER-re, meg lesz-e, úgy, ahogy ez egyébként szerepel az önök állásfoglalásában. A tavalyi tapasztalatok alapján külön kell választani az iterfinanszírozást a 2012-es költségvetési vitától, és ahol lehet megállapodásra kell jutni. Kár, hogy a július 11-i dialógus háromoldal megbeszélés nem vezetett eredményre, és annak ellenére, hogy voltak erőfeszítések, a lengyel elnökség részéről nem sikert kialakítani az álláspontot. Az ITER nélkül nem lehet az európai keretprogramot elfogadni. Más kutatási tevékenységek is befagynak, hogyha ez nem kerül elfogadásra. De ahogy Jensen asszony mondta, ebben benne van a jet power és a jetnek a működése, azt is jelenti, hogy nagyon sok munkatársát elbocsátanak, hogyha nem kell ez mielőbb tisztázása. A spontán reagálásom arra, hogy egy külön költségvetési sor legyen, kettőt. Egyrészt taktikai szempontból a tanács ezt úgy értelmezheti, hogy továbbra sem döntünk, és így megyünk tovább. Nem tudom, hogy ez önöknek érdekük-e. A másik pedig a nemzetközi következmények hogyan mint Európa tudunk, hogyan tudunk Európaként nyomást gyakorolni mondjuk például a japánokra, hogy a, hogy Galer úr is elmondta, hogy minimalizálják a földrengésnek a következményét, hogyha Európa az alapot sem teljesíti, az alapvonalat sem húzza meg. És a tanács ezt pedig úgy értelmezheti, hogy jó, ráérünk erre, majd lesz valami, és majd meglátjuk. Tehát én úgy gondolom, hogy ez e tekintetben veszélyes lehet. A másik vitát illetően a ring fencing, a körülbástyázással, azt hiszem, hogy a, a bizottságnak az volt a célja, hogy Hagelond véleményében is már kifejtésre került, hogy biztosítsa azt, hogy az Európai Uniós költségvetés az ne váljon túszá, hogyha hiányzik a, valahonnan a pénz tehát ez az az aggodalom, aminek egyébként önök is hangot adtak. A második eh, dolog pedig az volt, hogy a nagy nemzetközi projekteknél legyen meg ez a körülbástyázás. Esetleg a szóhasználatot lehet javítani, ahogy elnök úr is, Böge úr is mondta, de ez valószínűleg lehetséges, és erre nyitott is a bizottság. ahogy a véleménytervezetben elhangzott, itt volt előrelépés a kormányzás, a menedzsmentben és a költségek kezelésében is. A bizottság továbbra is igyekszik javítani az európai és nemzetközi szinten is ezeket a tételeket, ahogy a parlament is kérte. És végezetül a parlament örül annak, hogy a parlament szeretne tárgyalni arról, hogy az itterre legyen további finanszírozási lehetőség 2012-13-ra, a múlt áprilisi bizottsági javaslat alapján. A bizottság hasonló lépést vár a tanácstól, a, hogy a tanácsban mielőbb megkerül, megkezdődhetjenek a tárgyalások. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, főigazgató úr. Jelentéstevő úr, lezárja-e akkor ezt a vitát? Köszönöm szépen, néhány rövid megjegyzésem lenne. Először is mindenkinek megköszönöm a pozitív és buzdító megjegyzéseket. Biztos vagyok benne, hogy végül is széles megegyezésre fogunk tudni jutni. Először is a körülbástyázásról nagyon kérem, hogy olvassák el a négyes módosítómat, ez arról beszél, hogy bármely túlzott finanszírozással kérdése, hogy kell meg, hogy kérdését hogy kell megtekintenünk, és ez nagyon fontos, mindenki megemlítette. Biztos vagyok benne, hogy a tartalmat illetően megegyezünk, illetve egyetértünk egymással, lehetséges, hogy egy kicsit tovább fogok dolgozni ezen. Az biztos, hogy jó, hogy mindannyian egyetértünk a körülbástyázással annak érdekében, hogy a további finanszírozás további pénzt jelentsen, ne pedig átcsoportosítást. Majd a négyes módosítóban megpróbálom ezt úgy megfogalmazni, hogy mindenki ugyanúgy tudja értelmezni. Úgy látszik, hogy jelenleg kicsit túl tágak az értelmezés határai. A jet kérdéssel. A 16-os módosítóban foglalkozom, itt látják, hogy véleményem szerint hogy kellene ezt megoldani. Jensen kollégámmal és másokkal való együttműködésben biztos át tudjuk ezt úgy fogalmazni, hogy szintén mindenki ugyanúgy tudja ezt majd értelmezni. Ugyanakkor osztom azoknak a véleményét, illetve aggodalmát többek között a bizottságnak és másnak, akik azt mondják, hogy nem biztos, hogy jó ötlet a külön költségvetési sor elkészítése, mert ennek hátránya is lennének. Megbeszéljük, és biztos vagyok benne, hogy megoldást találunk itt is. Holmeyer kollégám ugyan már elment, de azért szeretnék ehhez, eh, hozzászólni ahhoz is, amit ő mondott. Egyetértek az aggodalmaival, ugyanakkor, hogyha finanszírozási problémák merülnek fel, hadd mondjam el, hogy a problémákat a par- nem a parlament okozza, hanem a tanács. Lehet, hogy a tanácsnak pontosan ellenkező a véleménye, de az, a, szerintem az, hogy az ITER-nek nincsen biztosítva a finanszírozása, ez nem a mi hibánk. Lehet, hogy nem mindenki ért velem egyet, de én teljesen biztos vagyok benne, és szerintem az a általános benyomás itt ebben a házban, hogy ez így van, tehát tulajdonképpen az tény, hogy probléma van a folytonossággal, és Holmeier asszony ezt is megemlítette ha valakinek a megfogalmazással kapcsolatban bármi ötlete lenne, azt nagyon szívesen fogadnám. Biztosítani kell, hogy mindenki mindent ugyanúgy értelmezzen. E-mailen vagy akár milyen más módon nagyon szívesen fogadok mindenféle változtatást. Köszönöm szépen a megjegyzéseket, és majd a nyári szünet után folytatjuk a munkát. Köszönöm szépen jelentéstevő köszönöm a bizottságnak és minden hozzászólónak nagyon érdekes és gazdag vita volt ez. Tehát emlékeztetni szeretnék, hogy meg fogjuk vizsgálni jelentéstevőnknek a véleményét szeptember 8-a ülés alkalmával a módosítások előterjesztésének határideje szeptember 9-én 12 óra a elvileg költségvetési szavazás vagy 22, szeptember 22-én vagy október 4-én lesz, az ITRE szavazás pedig október 6-án lesz. Az ütemezés plenáris vagy, vagy október második ülésre, vagy pedig novemberre tervezi. Elmúlt már fél tíz, és a raportőrök kérésére szavazni kellene fél tíz óta. Most azt javaslom, hogy akkor kezdjük el a szavazást, és kezdjük Aglund úrnak a, Haglund úrnak a jelentésével, amelyik egyébként a 22-es pont és majd meglátjuk utána a 23-asat. Tehát először Haglund úrnak 11-kor el kell mennie, tehát Tehát azt kérem a titkárságtól, hogy szóljanak azon kollégáknak, akik még nincsenek itt, hogy szavazni tudjanak. Egy néhány másodpercet várunk, és javaslom, hogy akkor kezdjük Haglund úrnak a jelentésével, majd pedig Súrján úrnak a jelentését vesszük. Utána pedig Matera asszony jelentését, aki csatlakozik, és az átutalásokat. Tehát így biztosítsuk a szavazást. Voilà. Ok. Un peu de silence, s'il vous plaît. Egy kis csendet kérnék. Un peu de silence. Kérek egy kis csendet. Nos, akkor most a 22-es pontnál tartunk. Haglund úrnak a Haglund úrnál van a szó, vagy legalábbis ő a kompetens, mint raportőr. a zöld könyvről vel kapcsolatos véleményről van szó, kihívási le, lehetőség az Európai Uniós Kutatás és Innovációs Finanszírozás közös stratégiai kerete felé. Már két vitát tartottunk, két véleménycserénk volt erről a témáról, mindenkinél ott van a szavazólista, tehát akkor szavazásra bocsátom az egyes módosító indítványt, amelyet támogatta a raportőr mellette, köszönöm, ellene, tartózkodás, nincs, egy tartózkodás, elfogadtuk. Jelentéstevő módosítója kompromisszumos, nagy a kompromisszum, magyarázata mellékletben, mellette. Köszönöm, ellene tartózkodás, nincs tartózkodás, elfogadtok és ez lefedi a kettes, hármas módosítókat is. Kettes bekezdésben B kompromisszum, a raportőr magyarázata mellette, mellette, köszönöm, ellene, kettő ellene, tartózkodás nincsen, elfogadtuk. Fedi a lap oldaláig, valamint a 8-as és 9-es módosítókat. 10-es Vogán módosító ellenzi a raportőr mellette. Köszönöm. Ellene. Többség. Tartózkodás elutasítva. 11-es Bencen módosító, nyelvi Dán ö, módosító, Gondolom mindenki mellette van, ki van mellette. Senki, legalább senki sem ellenzi. Jó. Egyetlen Dán sem ellenzi, rendben, elfogadtuk. Ugyanettől a szerzőtől 12-es módosító raportőr ellenzi mellette, ellene, többség, tartózkodás elutasítva, 13-as módosító a raportőr mellette, mellette, ellene, ketten ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es Vógán raportőr ellenzi mellette, ellene, köszönöm, tartózkodás, ugyanaz a többség, elutasítva. 15-ös raportőr támogatja. Ki az, aki mellette van? Ellene, 1, 2, 3, tartózkodás nincsen, elfogadtuk. 16-as Vógán raportőr támogatja mellette, ellene, tartózkodás nincsen, elfogadtuk. 17-es Benzen raportőr ellenzi. Ki az, aki mellette van? Köszönöm. Ellene tartózkodás, ugyanaz a többség, szocialisták GUE támogatja, mások ellene. 18-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19-es, két része van, az első rate rates budgetary flexibility-ig, támogatja a raportőr mellette, ellene, tartózkodás, első részt elfogadtuk, második rész, ez oppose az innovationig. Mellette a raportőr ellenzi. Ki az, aki mellett támogatja? Ellene elutasítva. Elutasítva. 20-ast visszavonták, 21 Hartong eh, raportőr ellenzi mellette a szerző és Morgantini úr ellene. Köszönöm. Tartózkodás elutasítva. 22-es Paxas eh, raportőr ellenzi mellette. Morganti úr ellene. Tartózkodás Mindenki ellenzi, csak Morgantini úr nem, elutasítottuk. 23-as raportőr mellette van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es Tisz úré egy szóbeli kiegészítéssel a raportörtől, ez mellékletben megtalálható. Be kell szúrni support és az "Enter increase competitiveness-t. Ki az, aki mellette van? Ellene hárman ellene tartózkodás, köszönöm, elfogadtuk a szóbeli kiegészítéssel. 25-ös Vógán raportőr ellenzi mellette, ellene, köszönöm, tartózkodás, ugyanaz a többség elutasítva. 26-os Hartong raportőr ellenzi mellette, ellene, többség, tartózkodás, elutasítva. 27-es és 28-as, ezek azonosak, a raportőr ellenzi mellette. Alfonzi úr, ellene mindenki, tartózkodás elutasítva. Mind a kettő. 29-es Benzen, a raportőr ellenzi mellette. Gue ellene mindenki más. Tartózkodás elutasítva. 30-as raportőr támogatja mellette, ellene. Hartogó tartózkodás nincs, elfogadtuk. 31-es ugyanazon szerzőktől raportőr támogatja mellette, ellene. Ketten kellene tartózkodás elfogadtuk. Végszavazás ki ö, támogatja a jelentést módosításokkal. Köszönöm. Ellene. Hartongor, tartózkodás. Morgan Tivertemen asszony. Köszönöm. Köszönöm. Gratulálok a jelentés szerzőjének. Akkor most Súrján úrnak a jelentése következik. tehát az európai szemeszterről. Nyolcas módosító Galtieri, a raportőr ellenzi, mellette. Köszönöm, ellene. Köszönöm, tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszumos a raportőrnek, mellette. Tehát kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Fedi a két következőt is. 11-es raportőri módosító mellette. Köszönöm, ellene. Tartózkodás nincs, elfogadtuk. 12-es Haglund jelentéstevő ellenzi mellette. Liberálisok, zöldek, ellene, mindenki más, tartózkodás, elutasítva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, senki, tartózkodás, egy szép eredmény, és ez fedi a következőket egészen a 16-osig. 16-os mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Á, elnézést. Elfelejtettem, hogy a négyes kompromisszumost megszavaztassam. Elnézést. Tehát négyes mellette, tehát kompromisszumos négyes mellette, ellene, tartózkodás, tehát elfogadtuk, és a Feti a 15-ös, 16-osról szavaztunk, egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Fedi a kettest, hármas ö, mellette, ellene, szocialisták tartózkodás, köszönöm, elfogadtuk. Négyes módosító, nem, ez ö, okafogyott, ötös, Aglund, a raportőr támogatja mellette, ellene, Köszönöm, tartózkodás elfogadtuk. Hatos Gualtieri raportőr ellenzi mellette, Köszönöm. Ellene. Tartózkodás. Elutasítók. Hetes. A természetesen jelentéstevő mellette van. Ki az, aki mellette van? Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Végszavazás. Ki az, aki támogatja? Ellene. Ketten vannak ellene. GUE ellenzi. Tartózkodás elfogadtuk. Gratulálunk a jelentés készítőjének. Most pedig következik Matera asszony jelentése, aki időközben csatlakozott hozzánk. Ez a napirendnek a 18-as pontja, illetve 19-20-as pontja javítja. Ott van önök előtt a szavazólista, nekem csak egy szavazólistám van. Ja, mert ez ugyanaz, tehát ugyanazok a módosítók. Jó, akkor rendben. Egyes módosító jelentéstevő ellenzi mellette. Mellette. Ellene a nagy frakciók és Hartung úr tartózkodás, tehát elutasítva a kompromisszum mellette, köszönöm, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, fedi a kettes módosítót, hármas, Álvaro, a raportőr ellenzi, ki az, aki támogatja, köszönöm, ellene, tartózkodás ugyanaz, végszavazás az így módosított javaslatról mellette, ellene, tartózkodás, egy tartózkodás, elfogadtuk. Ez fette a 18-as és 19-es pontokat, viszont ezzel szemben a 20-asról, amelyik a technikai kezdeményezése bizottságnak, itt egy külön szavazásra van szükség. Van-e szavazólistánk erről? Nincsen szavazólista és nincsen módosító. Tehát a 20-as pont jelentéséről ki az, aki támogatja, Matere asszony hogy a saját jelentését támogatja 20-as pontban? Nincs módosító. Nem tudja már a jelentéstevünk, hogy hol, hol is tart, a szomszédja eltereli a figyelmét. Tehát ez az olasz belső probléma rendben van mellette. Köszönöm. Ellene. Hárman ellene, tartózkodás tehát a 20-as pontot a technikai segítségnyújtás iránti kérelem a bizottság kezdeményezésére elfogadásra került. Így módon blogban szavazhatunk a transferekről, és most Szidóniára tekintek, a három ügyel kapcsolatos transferekről a 9, 12-es és a 17-esekről szavazhatunk, tehát blogban. Ki az, aki támogatja ezeket az átutalásokat? Köszönöm. Ki ellenzi? Logikus tartózkodás, tehát a három a 9-10-17-esek elfogadásra kerültek. Gratulálok akkor a jelentés készítőjének. Most pedig Következik Kudzolino úrnak a jelentése. Ez a 24-es pont, tehát Kudzolino úr jelentése következik. Egyes módosító a jelentéstevő ellenzi mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kettes, Kozlovszki, a raportőr támogatja mellette, ellene, ketten eh, elfogadtuk. A kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. Két következő kiesik, ötös módosító, nem, az is eh, okafogyott, Hatos Kozlovski, viszont a jelentéstevő ellenzi. Ki az, aki támogatja? Köszönöm. Ellene. Itt elektronikusan kell szavaztatnom. Megvan mindenkinek a kártyája? Mert egy kicsit zűrzavaros. Van-e nekem szavazati jogom? Itt azt mondják, hogy igen, én is szavazhatok, nagyon jó akkor szavazásra bocsátom a hatos módosítót Kozlovszki úr módosítója. Megnyitom a szavazást. Nyitjuk, nyitjuk. Elektronikusan, belga módszerrel nyílik a szavazás. Most már melegszik. Nem működik? Hát akkor sajnálom. De, á, á, mégis tag. Milyen utasításai vannak a néppártnak a szavazásra? Nos, lezárom a szavazást. 16-a mellette, 15-en ellene elfogadtok. Gratulálok a szerzőnek. Hettes hartunk kiesik, mert a 16-ost elfogadtuk. A jelentéstevő szóbelie mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egy részenkénti szavazás következik. B kompromisszum. A raportőr mind a kettőt támogatja első rész mellette, ellene, tartózkodás. Első részt elfogadtuk, második rész. A raportőr ezt is támogatja. Mellette, köszönöm, ellene, liberálisok és Hartung úr, tartózkodás, egy tartózkodás, de a második részt is elfogadtuk többséggel. Kilences módosított módosítót fedi a B kompromisszum, 8-as módosító okafogyott, 10-es Kozlovski, a jelentéstevő ez esetben támogatja mellette, ellene, tartózkodás nincs, elfogadtuk. C kompromisszum. Ki az, aki támogatja? Köszönöm, ellene. Tartózkodás, köszönöm, elfogadtuk fedi az összes többit, többi módosítót, még a 13-asat is. Tehát akkor végszavazás következik, mellette, ellene, kettő ellene, tartózkodás nincsen, elfogadtuk nagy többséggel. Gratulálunk Kodzolino úrnak! Alors, Euh, je vous propose... Nos, akkor most javaslom, hogy térjünk rá a 21-es pontra. Alfonsi úr, 21-es pont. Ez egy olyan jelentés, ahol nincsen módosító indítvány, és ön támogatja, ugye? Jó. Ki az, aki... Ki van Alfonsi úr mellett? Emeljék fel a kezüket. Ki az, aki ellene van a jelentésnek? Tartózkodás. Nincs tartózkodás, tehát gratulálunk Alfonszi úrnak a Zöldfoki Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás ügyében. Alors, je vous propose d'achever les votes. Akkor javaslom, hogy az átutalásokkal fejezzük be a szavazást, és utána pedig Lavia úrnak a jelentésével foglalkozunk. Tehát akkor a hármas átutalást elfogadtuk, amíg a globalizációs igazítási alappal kapcsolatos. Van még a 20-as és a 24-es transfer, ami Szidónia asszonyt érinti. 20-assal kapcsolatban Szidónia. Uh, Kedves kollégáim, nagyon fontos átcsoportosításról van szó. Van erről részletes információs a 25-ös pont alatt. Azért ennyire fontos ez, mert politikai szempontból jelentősnek mondható, mivel meg fogjuk erősíteni azt a költségvetési sort, amely a mediterrán térséggel folytatott együttműködéssel kapcsolatos. Az a célunk, hogy meglegyenek a forrásaink az együttműködés megerősítésére Észak-Afrikával. Tudjuk, hogy a politikai helyzet hogy néz ki most, a szakbizottságban is, és általában véve is nagyon sokat beszéltünk erről, és tudjuk, hogy sok forrás szükséges az együttműködéshez. Egy másik oka annak, hogy fontosnak kell tartani ezt az átcsoportosítást, az a pénz forrása, mégpedig az, hogy ezek a kötelezettségvállalásokat az Európai Parlament számára fontos költségvetési sorokból veszik el, és az AFET, valamint a DEVE szakbizottság beli kollégáink is kifejezték felénk aggodalmukat afelől, hogy a forrásokat az e, e, a Latin Amerikával és Ázsiával folytatott együttműködési eszközökből csoportosítsuk át. Az ő aggodalmuk természetesen jogos, ezt tisztázni kell, ezért is engedtem meg magamnak, hogy az elnök úrral együtt a bizottság képviselőit meghívjunk. E, nem tudom, mi ebben az érdekes. Nagyon hogy nem lesz ez olyan mulatságos dolog, úgyhogy kérem, hogy legyünk komolyak a bizottságtól, tehát van egy képviselő, aki meg tudja magyarázni, hogy miért nincs lehetőség arra, hogy az eredetileg Latin Amerikával és Ázsiával folytatott együttműködésre tervezett kötelezettségvállásokat miért nem lehet felhasználni. Számomra az írásos magyarázat az elfogadható. Most a helyszínen meg lehet valósítani a projekteket. Nekem most az a fontos, hogy ha egyszer képtelenség megvalósítani ezeket a projekteket, akkor, akkor nekünk az a dolgunk, hogy máshol használjuk fel ezeket a forrásokat, hogy ne vesszenek el a források. De szeretném kihasználni az alkalmat arra, hogy folytassunk egy vitát erről, és hogy a bizottság magyarázatát is meghallgassam. Ezen kívül egy konkrét kérdésem is lenne, tehát kötelezettségvállalások átcsoportosításáról van szó, nagy összegekről van szó. Na most a kifizetési oldalon a bizottság mit tervez az ehhez, ezekhez a tevékenységekhez kapcsolatos ö, pénzekkel? Ugyanott maradnak, vagy más sorba kell áthelyezni őket? Ez ugyanis számomra még nem egészen világos. Az átuta, átcsoportosítási kérelemből ez nem derül ki. Úgyhogy szeretném, hogyha most erről tartanánk egy vitát vitát. Merci, Sidonia. Köszönöm szépen, Sidonia. Munoz asszony kérte a szót. Köszönöm szépen. E, Munyisz a nevem. Nem Munyosz, Munyisz, de rendben van. Elnézést mondja az elnök úr. Este debate, este punto es muy importante. Valóban ez egy nagyon fontos pont és nagyon kényes kérdés egy vitát követel szavazás előtt. Mindenki egyetért abban, hogy abszolút prioritásról van szó, azaz támogassuk a demokratikus folyamatokat szolidaritással a mediterrán térség déli részén. Szolidárisnak kell mutatkoznunk költségvetési szinten és nem szabad ugyanakkor, hogy bizonyos, hogy kizárólag bizonyos költségvetési sorok vit, ö, ö, támogassák ezt, és nevezetesen Latin Amerika. Itt egy elvi kérdésről van szó. A bizottság és a külügyi bizottság foglalkozik a biztonságpolitikával. Ezek megjelentek a 2011-es költségvetésben. Latin Amerikára és Ázsiára voltak költségvetési sorok olyan területen, amit politikailag fontosnak és szükségesnek tartottunk a stratégiai kapcsolatok szempontjából. Tehát nem lehet, tisztelt elnök úr, azért, mert felvetődnek más fontos politikák, nem lehet a korábban vállalt kötelezettségünket nem finanszírozni. Ezt így nem lehet alkalmazni. Csak az ázsiai és a közép-amerikai sorokról átcsoportosítani, és nem lehet egyiket a másikkal helyettesíteni. Tehát szerintem itt nem szabad álláspontot változni azért, mert egy másik prioritás megjelent. Tehát legelőtte a Fejlesztési Bizottságot, a Külügyi Bizottságot is meg kell kérdezni, mert a külpolitikában ők és a fejlesztési politikában is ők döntenek. Ami külön aggasztó, az az, hogy a bizottság megtette ezt a javaslatot, anélkül, hogy bármi magyarázatot kaptunk volna és az én saját bizottságom nélkül. Ezért a, és a felhozott érvek pedig nem meggyőzőek. Az egyetlen ö, érv az az, hogy az összegek nem kerültek felhasználásra, de nem csak ezek a sorok nem kerültek ö, felhasználásra. Tehát itten akkor a ö, károkat is valahogy szolidárisan kellene megosztani. Ami külön aggasztó az az, hogy a bizottságnak van egy előre ö, ö, kidolgozott elképzelése Latin Amerikára nap most át csoportosítunk 26 milliót Latin Amerikából, de 2013-ban 100 millió euróról lenne szó. Ezért a bizottság költségvetési igazgatóságát kérjük. Ezt a politikai prioritásokat elfogadta a bizottság anélkül, hogy a parlamentet megkérdezte volna és az álláspontjainkat figyelembe vette volna külpolitikai vonatkozásban. És közvetlenül a költségvetési bizottsághoz fordul, nem pedig a szakbizottságokhoz, amelyek pedig először állást kell, hogy foglaljanak politikai szinten, ez a külügyi és a fejlesztési bizottság úgy gondoljuk, hogy további magyarázatokra van szükségünk, és több részletre is arra vonatkozóan, hogy a különböző költségvetési sorok hogy kerülnek végrehajtásra, és csak ezután gondolhatunk rovatonként közötti átcsoportosításra. Nem lehetséges, hogy Mexikónak van két programja, van és az egyiket elveszük. Tehát az azt jelenti, hogy 50%-a a Mexikó együttműködésnek az eltűnik azért, mert a dél-mediterrán térséget kell finanszírozni. Tehát kérem a két bizottságot, hogy le, a többi költségvetési sorokkal is legyen szolidaritás valamennyi külügyi sorral, és ne egy területet terheljünk le. Köszönöm szépen, Munyis úr, mondja az elnök Görenfern. After the intervention of, of Mrs. Muniz, I... Muniz asszony hozzászólása után én már csak röviden beszélnénk. Egyetértek azzal, amit ő mondott. Nem lehet az, hogy akármikor valami történik a világban, élelmiszerválság, haiti földrengés, vagy az észak-afrikai, politikai válságok, akkor nem lehet az Európai Unió költségvetésének prioritásait megváltoztatni. Ezekben, ezekben mi egyetértettünk, a költségvetést tavaly elfogadtuk. Tegnap a dél-mediterrán térség megfigyelő csoportjában folytott tárgyaláskon is felmerült ez. Egyszerűen meg kell találni egy hosszú távon is fenntartható politikát ezzel kapcsolatban. Ez egy 1,2 milliárdos csomagnak csak az első része, amit az Észak-Afrika, illetve az arab tavasszal kapcsolatos eseményekkel látunk. Tényleg nagyon várom a bizottság magyarázatát ezzel kapcsolatban, hogy miért tették egyáltalán ezt a javaslatot? Miért javasolják ezt? annak ellenére, hogy nem szeretem, tehát nem értek vele egyet, nem javasolnám, hogy blokkoljuk ezt a javaslatot, mert ez azt jelenti, hogy akkor nyár utánig kell várnunk a pénz felhasználásával, és az megint csak elfogadhatatlan politikai jelzés lenne. Úgyhogy ha nem tudunk más politikai megoldást találni, akkor nincs más dolgunk, mint hogy elfogadjuk a javaslatot, de az a javaslatom, hogy ez egyedi eset legyen, és soha ne tegyük ezt még egyszer ilyenfajta javaslatot javaslatot ne fogadjunk el. És hát várom a bizottsági magyarázatát. Köszönöm szépen, Salvador Gariga. Normalmente la Comisión de Presupuesto. Általában a Költségvetési Szakbizottság az Európai Bizottság végrehajtási előrejelzéseire támaszkodik amikor a költségvetés átcsoportosításokról döntünk. Ebben az esetben nyilvánvaló, hogy a bizottság, illetve a parlament nem értik az Európai Bizottság által adott információkat. Itt a szokásos eljáráshoz folyamodnak Észak-Afrika esetében, azaz olyan költségvetési sorokhoz folyamodnak, amelyeket nem merítettek ki, illetve olyanokhoz, amelyeknek a felhasználása az év második felében nem kielégítő. Miután a külügyi szakbizottság eh, beli képviselőkkel eszmét cseréltem, úgy tűnik, hogy a kétségek különösen Mexikóra vonatkozó programokra összpontosulnak, mert úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság részéről nincsenek indokkal, hogy miért kellene félbeszakítani ezt a programot, amely úgy tűnik, hogy már eléggé előre haladott szakaszban volt. Mi tehát költségvetési szakbizottságként nem élhetünk politikai értékelésekkel, hiszen az AFET szakbizottság feladata ezt megtenni. Éppen ezért egész egyszerűen az Európai Bizottság által szolgáltatott információkban kell megbíznunk. Akárhogyan is ma mindenképpen döntést kell hoznunk, ezt nem halaszthatjuk tovább. Hiszen az Észak-Afrikára vonatkozó költségvetési sort el kell fogadni. Tehát feszültem várom a bizottság magyarázatát a e tekintetben, és egy kérdést szeretnék feltenni a bizottságnak ez a 28 millió, itt azt jelenti mindez, hogy a 26 milliót, amit Latin Amerikára szánt az Európai Parlament, azt nem kapnák meg. Hogyan lehet ezt megtenni a Latin Amerikával kialakított, illetve Ázsiával kialakított együttműködési programok fényében? Er azt hiszem, hogy észak-afrikai nagyon fontos, és nagyon örülünk a demokratikus fejleményeknek, de egyelőre még nem biztos, hogy hova vezet majd ez az egész. Tehát lehet, hogy nehéz eldönteni, hogy mennyi, mennyi pénzt érdemelnek. A, az minden esetre biztos, hogy a fejlesztési segély a, nem az Európai Uniónak. Köszönöm, Giovanni Lavia. Köszönöm, elnök úr. Tehát leszögezve azt, hogy egyetértek a kollégák aggodalmaival, illetve más szakbizottságbeli kollégák aggodalmaival, akiknek politikai iránymutatást kell adni a külpolitika tárgyában, elmondanám, hogy számításba véve a jelenlegi ütemtervet és a nyári szünetet. Azt hiszem, hogy nincs választási lehetőségünk. Erős politikai üzenetet kell küldenünk a szomszédságpolitikát, illetően a földközi tenger térségében, úgyhogy elfogadjuk ezt az átcsoportosítást. De szeretném kiaknázni a bizottság jelenlétét, és megkérdezném, hogy hogyan akarja ezt az átcsoportosítást összeegyeztetni a bizottság a 2012-es költségvetésre való tekintettel is, miközben csökkentik a kifizetéseket egyes költségvetési soroknál 2012-es évre vonatkozóan a Koreper dokumentum szerint, hiszen így az a veszély fenn, hogy kötelezettségvállalások lesznek, kifizetések viszont nem. Elnök, köszönöm. A bizottságnak szeretném megadni a szót két pontosítással. Egyrészt hogy válaszoljak arra, amit Munyisz asszony mondott. Minden esetben, amikor a Költségvetési Szakbizottságnak döntenie kell egy átcsoportosításról, akkor az illetékes szakbizottság az Európai Parlamenten belül rendszeresen tájékoztatást kap erről. Tehát az ütemterv nem teszi lehetővé a formális vélemény adását, de rendszeresen tájékoztatjuk őket. És ez ebben az esetben a külügyi szakbizottság kaptunk egy levelet a külügyi szakbizottság elnökétől, valamint a fejlesztési szakbizottság elnökétől, és véleményt adnak erről az ügyről, és a jelentéstevőnk ezt számításba vette. Másodszorban tudatában kell, hogy legyünk annak, hogy miről is döntünk ma. Ma mindenképpen szavaznunk kell. Hogyha nem szavazunk, a tanács szavazni fog, és az átcsoportosítást elfogadják. Persze azt is választhatjuk, hogy nem szavazunk, és ez azt jelenti, hogy a és valamilyen módon támogatjuk a bizottság javaslatát. Ha viszont ellene szavazunk, az átcsoportosítás megsemmisül, tehát mindenki kommentálja majd ezt a politikai üzenetet, ha pedig módosítjuk ezt, akkor az a szabály, hogy a legalacsonyabb szem az, amiről döntünk. Tehát a legalacsonyabb átcsoportosítási összeg. Tehát, hogyha a tanács összegez, akkor az lesz az, ha pedig a mi számunk, a mi összegünk, akkor ez. Ebben a helyzetben vagyunk tehát. Igazgató úr, az Európai Bizottság felé fordulok. Pontos kérdések hangzottak el az önök irányában. Ön, öni a szó. Merci, monsieur le président. Uh, Köszönöm, Köszönöm szépen, angolul fogok válaszolni. A, ezen javaslatoknak a megerősítése az átcsoportosításban elfogadásra került tulajdonképpen mindazok részéről, akik ebben részt vettek, és ez megfelel annak a kihívásnak, ami a déli mediterrán térségben felvetődött, és általában a reagálás elfogadott. Ugyanakkor szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy mielőtt az átcsoportosítási kérelem megérkezett a parlamenthez, illetve szakbizottsághoz, és véleményét kifejtette volna, ezt megelőzte két közlemény, az egyik márciusban és egy másik májusban. Ezek már részletezték a fő vonalakat, és eh, felvetett bemutatták az egész átfogó csomagot, ami erre a területre, a szomszédságra készült. És ismételten csak különleges, specifikus javaslatot tettek az egyes számú levélben, ami a 2012-es költségvetésre vonatkozik, és éppen ezért van egy három év, amit ez a csomag lefed, 2011, az azonnali reagálás a 12-es, és az orientáció 2013-ra. Összességében, ahogy ez elhangzott, ez egy több mint 1,2 milliárdos csomag az adott területre vonatkozóan. Ez áll ö, ti, ö, új pénzből, és abból, ami a módosító levélben van, hogy a fel nem használt pénzekből a négyes fejezetből vegyünk ki át, illetve a rugalmassági eszközből, és ennek része az e területre beprogramozott pénzek, és ehhez még jön az átcsoportosítás olyan pénzekből, amiket 2011-re ugyan beterveztünk, elköteleztünk más költségvetési sorokra. 2011-re vannak az átcsoportosítások. Milyen kritériumokat alkalmaztunk a forrás megjelölésnél? Először is azt vizsgáltuk meg, hogy a végrehajtás hogyan áll a Latin Amerika esetében növekvőek a még fel nem használt kötelezettségvállalások, ez azt jelzi, hogy a végrehajtás lelassult. Másodszorban pedig, de ez is legalább annyira fontos, a választás olyan országokra esett, amelyek kevésbé függnek a külső segítségtől, támogatástól, és ezért elképzelhető, hogy a nem túl távoli jövőben az a típusú támogatás, amit kapni fognak az Uniótól, már más jellegű lesz azon országok, amelyek itt érintve vannak, ezek azok, amelyek az elmúlt tíz évben ö, ö, állandó gazdasági növekedést tanúsítottak, és sőt, még egyesek közülük adományozó országá is váltak, nem kizárólag kedvezményezetté. Például ez van Tajföld és India esetében. Ami Latin Amerikát illeti, illetve Mexikót, különösen Mexikó az, amelyik úgy tűnik, hogy a legnagyobb aggodalmat kiváltja. Ahogy elmagyarázásra került az átcsoportosítás indoklásában, van egy első program, amely esetében a kormány még mindig nem határozta el saját stratégiáját a végrehajtás érdekében. Ráadásul a bizottság úgy gondolja, hogy itt lehet egy halasztást alkalmazni bizonyos fellépésekre úgy, hogy ez ne érintse azon komponenseket, amelyek be vannak programozva, és amik a szegénység csökkentésére irányulnak. Venezuela esetében pedig érdeklődés hiányával állunk szemben a nemzeti hatóságok részéről Éppen ezért ez hatás tekintetében úgy tűnik, hogy olyan elem, amit figyelembe kellene venni. A bizottság végigvizsgálta az átcsoportási lehetőségeket, és a kritériumokat is megvizsgáltuk, és ezek azok a források, ahonnan a jelenlegi körülmények között és minden elemet figyelembe véve találhatunk átcsoportosítható összegeket. Végezetül pedig a bizottság és az Európai Uniónak kell, hogy legyen lehetősége arra, hogy a programokat felülvizsgálja, illetve a különböző költségvetési kereteket. Hát öt évvel ezelőtt kerültek ezek meghatározásra egy olyan világra, ami akkor volt és ezért fontos, hogyha a világ változik, akkor finomítani lehessen és igazítani lehessen az adott körülményekhez a prioritásokat is, és új prioritások vetődtek fel. Itt valamennyi rugalmasságra szükség van költségvetési tekintetben is. Végezetül pedig a költségvetési sorokat illetően a hatás körülbelül 5 százalék az egész csomag, latin-amerikai és ázsiai csomag tekintetében. Köszönöm szépen, elnök úr! Elnök, köszönöm, jelentéstevő asszony, figyelembe véve ezt a bizottsági választ és véleménycserét, mi a javaslata? After listening to, uh... Miután meghallgattam a vitát, világossá vált számomra, hogy nagyon fontos jelzést küldeni arról, hogy szeretnénk többlet finanszírozást biztosítani a Dél-Afrikával folytatott együttműködéshez, de a költségvetés szempontjából is a, és a különböző szakbizottságok fenntartásait átgondolván a költségvetési szakbizottságnak az a dolga, hogy a bizottsággal együttműködjön, legalábbis olyan mértékben, a, amennyire azt a végrehajtás lehetőségei megengedik. Tudjuk, hogy van ezek a sorok, amelyektől elvonnák a pénzeket, Latin Amerikával és Ázsiával folytatott együttműködésre vonatkoznak, és majdnem száz százalékig biztosak lehetünk abban, hogy ezeket a pénzeket nem fogják felhasználni. Tudjuk, hogy az év végén ez egy olyan olyan többletet, többletet fog jelenteni, amit nem használnak föl. Tehát ez költségvetési kötelességünk, hogy olyan helyre tegyük levé, lehetővé ezeknek az összegeknek az átcsoportosítását, ahol biztosan föl fogják őket használni. Jelenleg tehát a helyszínen történt hiba, ezt a két projektet nem hajtották végre megfelelőképpen, és a bizottság által adott információból azt is megértettem, hogy nincs is arra esély, hogy a helyzet, helyzet meg fog javulni a közeljövőben, tehát ezt a pénzt nem fogják elkölteni. Szeretném a bizottságot felszólítani arra, hogy mindent tegyen meg a, annak érdekében, hogy a tervezettek szerint a költségvetési sorokat valósítsák meg, de elfogadom, hogy jelenleg a helyszínen a, a hatóságokkal való együttműködés hibái miatt lehetetlen elérni ennek a megvalósítását. Tehát javaslom, hogy szavazzunk az átcsoportosítások mellett. Ott, Köszönöm szépen, tehát szavazásra bocsájtom ezt az átcsoportosítást. Ki van mellette? Köszönöm. Ellene? Tartózkodás? Három tartózkodás, sőt négy. Ezzel az átcsoportosítást elfogadtuk. Gratulálok a Költségvetési Szakbizottságnak. Képzeljük el a kommentárokat abban az esetben, ha ellene szavaztunk volna. Az Európai Parlament inkább Chávez úrnak tartogatja a pénzt, ahelyett, hogy az arab tavasz szereplőinek segítene. Ez lett volna a kommentár. Megadom önnek a szót, asszonyom. Nyilvánvaló, hogy ez a szavazás politikailag csak ilyen lehetett, mint ahogyan ezt megejtettük, segítettük a latin-amerikai demokratikus forradalmakat, amikor azok zajlottak, jelenleg az alapvilágban zajlanak ilyenek, és segítünk nekik. Ez nem azt jelenti, hogy az év teljes során elvonjuk a pénzeket a latin-amerikai programoktól. Megállapítottuk, hogy egyes programok, nem az összes, de egyes ilyen programok nem működnek kielégítő módon, és a bizottság pedig garanciákat nyújtott. Amit javaslok az az, hogy természetesen válaszolunk a közös levélre, amelyet kaptam a külügyi szakbizottság, valamint a fejlesztési szakbizottság elnökétől, és kifejtjük, hogy milyen szellemben ejtettük meg ezt a szavazást. Muniz asszony kicsit brutális megfogalmazásomra kíván reagálni. Köszönöm, elnök úr. Könnyű ezzel a témával demagóg módon bánni. Bizonyosan nem az lenne az értelmezés, hogy az Európai Parlament Chávezt akarja finanszírozni a helyet, hogy segíten az arab országoknak. Nem, amit tennünk kell az, hogy támogatjuk a földközi tengeri országait, hiszen támogatjuk az ott zajló demokratizálódási folyamatot, mégpedig olyan források segítségével, amelyek külön, más költségvetési sorokból szállnak, nem csupán a latin-amerikai költségvetési sorból, és ami Csávezt illeti, ne keverjük össze az európai együttműködési folyamatot, források kedvezményezettjeit Ázsiában, illetve Latin Amerikában, akik részesedtek kedvezményeinkből, és nem lehet mindezt csak Chávezra korlátozni. Nagyon fontos program zajlott Mexikóban, például ami az oktatási szempontokat illeti, éppen ezért javaslom, hogy a jövőben, amikor forrásokat csoportosítunk át, mert ezt nem hajtották végre megfelelően, és ezeket más országokhoz irányítjuk át, amelyeknek ugyanarra van szükségük. Nos, a latin-amerikai költségvetési sorban nem felemelkedő országok vannak, és nem csupán olyan rezsimek, mint Chávez rezsimje, hanem olyan lakosság, olyan országok, amelyeknek nagy szükségük van az európai támogatásra. Tehát szeretném megkérni a szakbizottságot, hogy ne sújtsak kettősen Latin Amerikát, hiszen finanszírozunk arab országokban programokat, de ezt nem úgy kell megtennünk, hogy egy olyan forrás csökkentünk, amelyet a latin-amerikai országok javára fordítunk. A bizottságnak egy jogalapot kellene bemutatnia, egy DC pluszt, amelyből a latin-amerikai részesedhetne, mert a diciát nem használhatja ez a térség. Ez tehát egy nagyon kényes téma a külügyi szakbizottság szemére, illetve az EU külügyi kapcsolat az így szempontjából. Nem lehet ezt egy vicces mondatra korlátozni. Tudom, hogy ön ironikus személyiség, de azért figyeljünk arra, amikor Chavez úrról, illetve latin-amerikai országokról beszélünk. Tehát így akkor most írni fogok Albertini úrnak, és el fogok magyarázni annak a szellemében, amit ön most elmondott asszonyom, amit teljes mértékben figyelembe fogok venni, tehát el fogom mondani, hogy milyen szellemben szavaztunk. Köszönöm szépen, akkor most még van egy másik átcsoportosításunk, ez pedig a 24-es számú jelentéstevő asszony. Ez az átcsoportosítás kevésbé vitatott, de mégiscsak nagyon fontos, mert mutatja, hogy milyen problémáink lesznek. Ez az átcsoportosítás megerősíti a hetedik keretprogramot, ami a versenyképességgel és a vállalkozással, innovációval kapcsolatos. Azt is mutatja, hogy a bizottságnak a becslései konzervatívak voltak, csak úgy, mint a végrehajtási arány, a végrehajtás most már 30 millió eurót tesz szükségessé. Ez az egyik elem. A másik elem az az, hogy a, lassan a fejős tehenünk elpusztul, és a sorok pedig az Európai fellendülési Programhoz kapcsolatosak, illetve az energiával, és innen boltogatjuk a hézagokat, de ez nagyjából már ki merült, és ki kell találni, hogy a további összegeket honnan finanszírozzuk majd, és ez nagyon hamarosan itt lesz. Tehát azt kérem, hogy ezt szavazzuk meg. Elnök, köszönöm szépen. Senki sem kér szavat. Ki az, aki támogatja ezt az átcsoportosítást? Ki az, aki ellenzi? Köszönöm. Tartózkodás. Akkor ezt elfogadtuk. Akkor most köszönöm rettet mondunk Szidóniának, néhány további átcsoportosításunk van más intézményekre, Helga. Köszönöm szépen, elnök úr! Az első ö, körben ugye azt kérjük, hogy a ö, tartalékból engedjünk ki 150 ezer eurót, 115 ezer eurót, és a fejlesztési, illetve szoftverrendszer fenntartásával kapcsolatban használjuk föl, tekintettel arra, hogy egyre nagy, fontosabb a szubszidiaritásnak a monitorozása az uniós folyamatban. A régiók bizottsága szeretné fenntartani számítástechnikai platformra helyezni ezt a regionális és helyi hatóságokkal, és ezt nagyon rövidesen szeretnék a hálózat tartalmaz adatbázist, amit bővíteni kell és fenn kell tartani. A parlament ezt azért helyezte tartalékba, mert nem volt kellő információ múlt évben a projektről. Részletesebb információ most már elérhető, és ezért úgy gondolom, hogy elfogadhatjuk ezt a transfert, ezt az átcsoportosítást. Très bien. Donc, Rendben. Akkor szavazásra bocsátom. Bocsánat, mégsem. C'est pour montrer que vous êtes pour, c'est ça. Csak azt akartam megmutatni, hogy mellette van. Jó, akkor ki az, aki támogatja? Ellenézés. Ki az, aki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadtuk. Akkor jön az F2 következő a három következő kérés az mind a 22-es cikkéhez tartoznak a pénzügyi szabályoknak, amelyik azt mondja, hogy más intézmények és a bizottságon kívül is végezhetnek átcsoportosítást. És a, abban az esetben, hogyha a költségvetési hatóság nem emel kifogást, akkor ezek elfogadásra kerülnek ez a fordítás képzésre és 100 ezer, 30 ezer és 1700 euróról van szó. Nem látok igazán okot arra, hogy a 24-es cikket alkalmazzuk a tehát ezért én amellett vagyok, hogy ezt fogadjuk el. Szavazhatunk a háromról egyben? kérdezi az elnök. Igen, jó rendben. Tehát akkor közös szavazásra bocsájtom az 1, 2 3-as és a DEC 1-es átcsoportosítást mellette. Köszönöm ellene. Tartózkodás. Köszönöm. Elfogadtuk mind a hármat. Más átcsoportosítás nincsen már, ugye Helga? Ennyi. Akkor gratulálok, és befejeztük az összes szavazásunkat, de nem fejeztük be a délelőtti munkát. Akkor javaslom, hogy térjünk vissza a 16-os napirendi ponthoz, ami Lavia úrnak a jelentése, az egyedi mezőgazdasági intézkedések az Unió legkülső régiói részére. Giovanni. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. A legkülső régiók mezőgazdaság az EU-n belül a poszai rendszer kedvezményezettje. Itt speciális intézkedésekről van szó, a szigethelyzet kompenzálására, mert 87 óta és számos tényező alapján, mint az ultraperiferiás helyzet, a mezőgazdasági szereplők néhány plusz kötelezettség alatt dolgoznak, amelyek megnehezítik az helyzetüket. Guadeloupe, Martinique, Guyana, Reunion, ezek, ez a négy francia tengeren túli megye, valamint Kanári-szigetek, Spanyolország, Azori-szigetek, Madeira, portugál szigetek, ezek a területek, amikről szó van. Hogy hatékonyan megvalósítsuk a költségcsökkentést a legkülső régiókban, és elkerüljük a pluszköltségeket, amelyek a szigethelyzetből és a legkülső régió helyzetből adódnak, úgy, hogy közben megőrizzük a közösségi termékek versenyképességét. Nos, tehát ennek érdekében támogatást nyújtunk a közösségi termékek szállításához ezen régiókba. Létrejött tehát egy speciális rendszer mezőgazdasági termékekkel való ellátás céljából. Ennek a 247-es rendelet az alapja a 2006-os évből, amely szabályozza ezen ultraperiferiás régiók mezőgazdasági termékek termékekkel való ellátását. Ezek a pozai intézkedések két kategóriára osztanak: az egyik az ellátásra vonatkozik bizonyos alapvető élelmiszerek esetében, amelyek emberi fogyasztásra szántak vagy feldolgozásra, és a másik kategória pedig speciális intézkedéseket tartalmaz a termelés támogatására és a mezőgaz helyi mezőgazdasági termékek értékesítése céljára. Volt már egy első eszmecsere a mezőgazdasági szakbizottságban, és ott felvetődött, hogy a közösségi termékek, versenyképességek, amelyek ezekből a régiókból származnak, bizonyosan romlott az elmúlt időkben egyrésztről a nemzetközi válság okán, amely ö, még inkább fokozta a mezőgazdaság rossz helyzetét ezen a, ezeken a területeken, de néhány nemzetközi kereskedelmi egyezménynek köszönhetően is, amelyeket az AKC országokkal kötöttünk, és nem kompenzáltuk megfelelően. Csak egy példa, hogy milyen nehézségekkel szembesülnek jelenleg ezek a régiók. Nagyon magas itt a munkanélküliségi arány, mégpedig kétszerese az európai átlagnak akár a teljes lakosságra vetítve, akár pedig a legfiatalabb a kategóriáira vetítve így van ez. Tehát úgy tűnik, hogy ezek az intézkedések nem elégségesek ezen régiók sérülékenységét figyelembe véve a 2006 óta mostanáig eltelt fejleményeket vizsgálva. Tehát amit a 37-es cikk előír az intézményközi megállapodásban, ennek alapján növelni kell a dotációt, 69 milliárd euró összegben ezen régiók javára. Egyetértünk ezzel a javaslattal, hiszen ez egybecseng a mezőgazdasági szakbizottság kérésével, és itt valójában az alatt vagyunk, ami szerepel a pénzügyi keretben. Itt ugye az 5%-os emelésről van szó ezen program esetében, és minden esetre az erre vonatkozó plafon alatt maradunk. Très bien. Merci, monsieur le Rendben, köszönöm szépen, jelentéstevő úr. Grelier asszony kért szót. Oui, juste pour, uh, monsieur président. Elnök úr, köszönöm, hogy megadta a szót, csak támogatni szeretném, amit Lavia úr elmondott a dotációk elégetelenségéről ez a mezőgazdaság egyébként is már hanyatlásnak indult, az ultraperiferális területeken még inkább, és bizonyos államok, mint például Franciaország, a pozai intézkedéseket már növelték. Lenne egy kérdésem. A Genfi kereskedelmi megállapodások óta a banán kompenzációs intézkedésekre vonatkozóan a bizottság azt mondta, hogy ezek az intézkedések a pozai keretében kerülnek megvalósításra, és szeretném tudni, hogy hol helyezkednek el ezek az intézkedések. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban tudnának-e pontosítást adni, de örülök, hogy Lavia úr a források emelését kérte ebben az esetben. Elnök, köszönöm. Jelentéstevő úr tud-e válaszolni erre a kérdésre? sorry. <laughs> Eh, eh, Elsősorban, ahogyan ez ismert eh, a kolléga előtt is, számos közösségi ország, mint Spanyolország, Franciaország fellépett saját forrásokkal, hogy támogassák mezőgazdaságukat ezeken a területeken, hiszen az elmúlt években nagyon sős válságba zuhantott a mezőgazdaság. Másrésztről az is ismert, hogy a banán termelés túlélése azután, hogy az LKC országokkal megállapodásokat kötöttünk ezen a területen, nos ez egy valós probléma továbbra is. És hogyha nem kapnak kiegészítő támogatást a Pozzai program keretében ezek a gazdálkodók, akkor nagyon sok helyen, nagyon sok szigetről eltűnhetnek a banánültetvények. Ezen területek mezőgazdasága nagyon erőteljesen függ attól, hogy ezeket az ültetvényeket megtartsuk, megőrizzük. Éppen ezért azt hiszem, hogy elengedhetetlen a támogatásokat kiegészíteni, hiszen a kompenzációk bizonyosan nem elégségesek ahhoz a kárhoz képest, amelyet ezek a szigetek az EU által aláírt megállapodások miatt elszenvednek. Fit pour dire publiquement Kihasználom az alkalmat, hogy elmondjam, hogy szemben egy bizonyos hírrel, ami már több napja kereng a parlamentben, és a legmagasabb hatóságok is eljutott. Én nem vagyok ellensége a banánnak, és különösen nem a martiniki banánnak azt eh, suttogják, de hallottam egy telefonhívást kaptam egy nagyon magas helyről a parlamentből, és azt mondta, hogy miért ellenzette, miért vagy te ellene a martiniki banánnak? Nagyon meglepődtem. Eh, a délelőtti vita előtt egyáltalán nem hallottam a pozei programról, ami a jelentéstevőnk javaslatában szerepel, illetve a jelenlegi konkrét banán problémáról, ami egyes francia tengeren túli területen vetődik fel. Az egyetlen alkalom, amikor önökkel együtt banán ügyekkel foglalkoztam, az nem ugyanez a banán volt, mert ezek az Akácsi országok banánja volt. Tavaly és Súrján kollégánkkal együtt dolgoztunk, mert a Akácsi banán állandóan jelen volt a napi rendünkön, de azt azóta rendeztük. Tehát köszönöm a jelentéstevőnek és Borjé asszonynak. Emlékeztetnék, hogy a módosító indítványok határideje holnap délben van, július 14-én, banánünnep Franciaországban. A 8. szeptember 8-án lesz a bizottsági, és aztán a mezőgazdasági bizottságban pedig szeptember végén lesz a szavazás. Köszönöm szépen. Még Verteman asszony van, és utána pedig az ingatlan ügyel fejezzük be, amiről majd Olmájer asszony fog nekünk beszélni, és amiről még van egy utolsó szavazásunk. Vertman asszony, nagyon gyorsan. Äh, Köszönöm szépen. Ez a vélemény a bizottság javaslatára vonatkozik, a 2003-as energiaadó irányelvről van szó. Először is a háttér. Az energiaadókat különböző okokból vették ki, hogy bevételeket érjenek el, de azért is, hogy a fogyasztókat arra ösztönözzék, hogy takarékosan bánjanak az energiával, vagy a tisztább energiák felé forduljanak valamennyi EU tagállam kivett energiaadókat, és a jelenleg érvényes energiaadó irányelv 2003-ból azt a célt tűzte ki, hogy a belső piacon belül a verseny torzulásokat az energiaágazatban megakadályozza. Nos, a tagállamok szabadon dönthetnek magasabb adókulcsok kivetéséről, miért is módosítjuk, most miért kell módosítani az energiaadó irányelvet, mióta ezt elfogadtuk, ezt az irányelvet, azóta a politikai keretfeltételeink megváltoztak, a, itt van az EU 2020-as stratégia, ez egy konkrét, ambiciózus politikai célokat kitűző stratégia. A bizottság átdolgozza ezen irányelv egy részét, amelyet valóban végre kell hajtani, és reagál ezzel az Európai Tanács 2008-as követelésére is, valamint az ENSZ éghalatvédelmi konferencia eredményeire, amely Cancunban zajlott. Az EU kibocsátás kereskedelmével is érvelnek, mely nem az irányelv hatája nem fedi le ezt, és emiatt kell módosításokat eszközölni, illetve kiigazítani ezt az irányelvet. Két komponenst kell itt figyelembe venni. Az egyik a szén-dioxid tartalom alapján lévő komponens, a másik pedig az energiatartalom alapján lévő komponens. A szén-dioxid komponenst illetően a megújuló energiaforrások ezen szén-dioxid szabályozás alól ki lesznek véve továbbra is. A szén-dioxid adóztatás Európában nem új, mert a 90-es évek óta különböző országokban van szén-dioxid adóztatás, nagyon jó tapasztalatokat gyűjtöttek az országok ezzel, ide tartozik például Finnország, Svédország, Norvégia, Dánia, Hollandia, Szlovénia, Németország és Nagy-Britannia. Talán ezt csak azért mondom, hogy a jelenlegi helyzetet kiegészítsem a tekintetben. A második komponens az energia komponens. Az üzem anyagot azon energiatartalom alapján adóztatják meg, amit szolgáltat. Így az nagyobb energiahatékonyságot automatikusan premizelnek, de itt megint csak más kép adódik. Ezt a két komponenst valójában kombinálni kell, és egy összesített adókulcsot kell kidolgozni, amivel az adott terméket megadóztatjuk. A tagállamok szabadon dönthetnének arról, hogy az adókulcsot a minimális EU adókulcs fölött határozzák meg. A bizottság tehát a célokat tekintve energiahatékonyságot akar, a belső piacot, a növekedést akarja ösztönözni, illetve az éghajlatvédelmet akarja ezekkel a célokkal összhangba hozni, ez egy jó dolog, de fontos, hogy a tagállamok számára lehetővé váljon az adóztatást a növekedés serkentő módon kialakítani, hogy az EU 2020-as stratégiai céljaival is összhangba kerüljön ez. És itt lehet mozgástereket teremteni, az energia termékekre az adókat lehet növel növelni. Hogy milyen kihatásai lesznek mindennek a polgárokra, gyakran ö, nem megfelelőek a helyzetek a tagállamokban. Az éghajlatpolitikai intézkedések például gyakran a sérülékenyebb magánháztartásokat sújtják leginkább, és ez nagyon fontos. Erről egyetértés uralkodik a bizottságban. Itt van egy olyan megközelítés, hogy a szociális, szociális intézkedéseket jelezni kell, és mindez kérdés, hogy milyen mértékben fog kihatni a társadalom bizonyos rétegeire, tehát a gyengébb jövedelmű magánháztartások esetében egyfajta kompenzációt kell majd biztosítani. Sok esetben a tagállamok, amelyek bevezették a széndiokszid adóztatást, nos, ezeket a hatásokat hatékony szociális intézkedésekkel egyensúlyozták ki. Például az én országomban, ahol a tél nagyon hideg lehet, a fűtésre használt termékeket amelyeket a magánháztartások esetében kevésbé adóztatják. Fontos figyelni arra, hogy 2013-tól kellene, hogy ér, hatályos legyen ez az irányelv, és a tanácsban az elfogadáshoz egyhangúság szükségeltetik. Voltak már megbeszélések az árnyékjelentéstevőkkel, a bizottsággal is felvettük a kapcsolatot időközben, már megvannak a vélemények egyes tagállamok részéről, az ENVI, az ITRE és az AGRI, valamint a TRAN is dolgoz ki véleményeket. Megállapodtunk abban, hogy az eredeti költségvetési feladatra kell koncentrálnunk. Azt hiszem, hogy ez a vélemény nagyon helyes időpontban érkezik, hiszen az MFE-val kapcsolatban folytatunk vitákat, a pénzügyi tranzakciós adót be akarjuk vezetni, és saját forrásokat akarunk felhasználni a jövőben, illetve teremteni. Éppen ezért fontos mindezt vitára bocsájtani és komolyan átgondolni. A széndiokszid adóztatás, mint saját forrás az EU költségvetése számára esetleg megfontolandó, hiszen ezzel a tagállamokból a széndiokszid adóztatással elért bevételek az EU költségvetésbe folyhatnának, és az EU, illetve a tagállamok hozzájárulását csökkenteni lehetne az EU költségvetésbe. Ez egy meggondolandó észrevétel. És itt utalnék a saját forrásokra vonatkozó követelésre is. Tegnap a Költségvetési Szakbizottságban is említettük, hogy a szerződésben tulajdonképpen ez már szabályozva van, és a, szab- a szerződésnek megfelelően kell eljárnunk. Nagyon fontos lenne számomra, hogy egy valóban jó együttműködést alakítsunk ki, és jó megállapodást valamennyi frakció között, hogy ezt az anyagot valamennyien támogatni tudjuk, és a széndiokszid adóztatás a saját források rendszerébe be lehetne illeszteni. Fontos az is, hogyha még kérdések vannak, akkor természetesen rendelkezésre állok üdvözölném, és ezt a bizottság részéről Fangeloy úr van, ö, asszony van itt, és ő szintén rendelkezésre kérdések megválaszolása céljából. Köszönöm. Köszönöm szépen, asszonyom, egy nagyon érdekes tájékoztató volt, és személy szerint nagyon örülök annak, hogy javaslatokat is kíván nekünk tenni méghozzá megalapozottakat. Tehát emlékeztetni szeretnék arra, hogy az ütemezés a véleménynek a megvizsgálására következőképpen néz ki véleménytervezetét szeptember 8-án vizsgáljuk meg, akkor módosító indítványokra lesz a szeptember 22-i határidő, elfogadjuk a véleménytervezetet október 13-án, és az Ekonban a szavazás, amelyik az érintett bizottság januárban kerül majd megtartásra 2012-ben, ahogy ön is emlékeztetett rá, természetesen lesz egy kapcsolat a saját források vizsgálatával. Tehát akkor ennyi, köszönöm szépen. Most pedig rá kell térnünk Jaj, elnézést, Kárvályó asszony még szólni szeretett volna, akkor csak nagyon gyorsan, mert még egy picike időnk van. Elnézést. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni a vélemény előadóját ezért a nagyon nyílt együttműködés. Uh, szeretném megköszönni az együttműködést. Uh, nagyon komplex javaslatról van szó, amely a jelenlegi energiaadóztatási irányelvet megkívánja változtatni. Az EPP szerint úgy kellene hozzáállnunk, hogy kicsit korlátozó véleményt nyújtunk, de tulajdonképpen az ECON és az ITRE szakbizottságok az illetékesek ebben az ügyben. Ahogy a vélemény előadó is mondta, nagyon sok pontokban kapcsolódik ez az irányelv a saját források kérdéséhez. De hogyha a bizottság javaslat, ennek ellenére a bizottság javaslatában a CO2 megadóztatása nem kapcsolódik a saját források reformjához, de ne előzzük meg a saját forrásokról szóló vitát, amely ugyancsak ebben a szakbizottságban fog lefolyni. Minden esetre ez egy nagyon fontos kapcsolat, és véleményünk szerint nem kellene a többi szakbizottság dolgába beleszólni az irányelv tartalmának megváltoztatása rendkívül komplex kérdésében. Köszönöm. Köszönöm szépen, akkor most megadom a szót három percre Barbara Matirának, aki szeretné bejelenti nekünk, hogy négy olyan ügy van, ami Hollandiát érte, érinti, és ezeket meg fogjuk kapni a globalizációs igazodási alap kapcsán. Köszönöm, elnök úr! Bemutattam, tehát az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap alkalmazását négy különböző esetben. Ezek ugyanabból a tagállamból, Hollandiából érkeztek ezek a kérelmek. Az első kérelem esetében 800 elbocsítatott támogatásról van szó, Sweet Holland és Utrecht területén, akik a nyomdaipar területén dolgoznak 52 vállalatban. Itt 2 millió 649 ezer eurót kérnek. A második kérés Észak-Brabant régiót érinti, 199 elbocsátott dolgozó támogatásáról van szó, reklámanyagokat előállító vállalatoknál. Itt 667 ezer euróról van szó körülbelül, és a 2 C cikk hatály alá tartozik mindez a kérés, amely a globalizációs alkalmazkodási alap alkalmazását speciális esetekben is megengedi, amikor ezek az elbocsátások kihatnak a helyi gazdasági viszonyokra. A harmadik kérés szintén a 2C cikk szakája, e, cikk hatája alá esik, és itt 214 munkavállalót támogatnánk Uveriz régióban, és itt szeretnék egy zárulás megjegyzést tenni, mert azt hiszem, hogy a globalizációs alkalmazási alap, alap jelentéstevője ként különböző nyelveket tanultam már itt meg. Nos, az Overis régióban itt a nyomdaipar területén dolgozó vállalatokról van szó, ahol is az értékelés, értékesítések a gazdasági válság következtében jelentősen csökkentek. Itt 718 ezer euróról van szó körülbelül, és az utolsó kérelem, és itt is a holland nyelv tudásom próbája lesz ez, tehát Naf-Holland és Flevlandból érkezik ez a kérés. 551 munkavállalót támogatnánk, akik ugyanebben az ágazatban, tehát a nyomdaiparban, grafikai ágazatban dolgoznak, 27 kis és középvállalatnál a kért összeg 1 millió 849 ezer euró körülbelül. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy a módosítók benyújtásának határideje július 22-e, a szakbizottságban szeptember 8-án szavazunk, a plenárison pedig, ha nem merülnek fel problémák, akkor a szeptemberi első ülésszak alkalmával fogunk szavazni. Egyes kérelmeknek, kommentároknak helyet adva a kollégák részéről némileg módosítottam a szöveget, ahol ö, pontosítottam az elbocsátásokra vonatkozó körülményeket, illetve azt, hogy hogyan használják majd fel ezeket az összegeket. Ennek nagyon sok kolléga örült egyébként, hiszen gyakran kifogásolják ezen, for, ezen alap jó felhasználását. Kérem őket, hogy most uh, olvassák el gondosan ezt a szöveget, hiszen kiegészítettem a szöveget a világosság és az átláthatóság elveinek figyelembe vételével pontosítottam tehát, hogy hogyan használják majd fel ezeket a forrásokat. És itt nem ö, multinacionális vállalatokról van szó csupán, hanem itt két esetről is szóltam, kis és középvállalatokról, hiszen 190 munkavállalónak segítünk. Kicsi ez a szám, de bizonyosan ö, nőni fog, hogyha majd más ilyen kérelmek is befutnak. Köszönöm, elnök úr. Sajnos eh, Epping eh, kolléga nincsen itt. Hartong úr sincs itt, de érdekes lenne tudni, hogy mi az ő véleményük ezekkel az ügyekkel kapcsolatban. De köszönöm szépen, Barbara. Nagyon jó. Akkor most emlékeztetnék, hogy meg fogjuk vizsgálni a, tehát a határidők, a Barbara Matera jelentéséről július 22 a határidő, a szavazás szeptember 8-án lesz, a foglalkoztatási bizottságban pedig ugyancsak azon a napon lesz, még a mi szavazásunkat megelőzően. Most pedig akkor átérhetünk az utolsó napirendre, amelyik a 27-es, ami az ingatlan politikánk, és szakjelentéstevőnk Mónika Olmájer két ügyel kapcsolatban szeretné, hogyha véleményt, foglal, véleményt alakítanánk ki. Köszönöm elnök úr, azt hiszem, hogy ez két kevésbé bonyolult téma. Az egyik az Európai Külügyi Szolgálatot érinti. Itt leadtunk egy véleményt, és ahogy már akkoriban sejtettük, tényleg az történt, hogy a több költség, többletköltség több mint egy millió, ez nem drámai, és észszerűen meg is van alapozva. Tehát nagyobb problémák itt nincsenek. Emlékeztetőül ez a kapitál épület, amely 23 éves, 450 személy dolgozik majd ott, 7 millióba kerül az átalakítás, 25 hónap a béleti idő, 255 euró a béleti díj négyzetméterenként, és itt vannak bizonyos visszafizetések, a biztonsági intézkedések, az első kétségek után közösen az Európai Külügyi Szolgálattal 8,4 millióra vannak becsülve. Én ezt helyesnek tartom ezeket a becsléseket a 8,5 milliót nem fogják meghaladni, és itt arról is szó van, hogy az átalakítás mellett az Európai Külügyi Szolgálatnak specifikus munkálatok vannak, például a sajtótájékoztatás lehetőségeit és egyebeket foglalják ezek magukba, és ez körülbelül plusz 3 millió eurót fog megkövetelni a biztonságintézkedések költségeit, a jelenlegi költségvetésből nem lehet kiegyenlíteni, a külügyi szolgálat a egy, 31,8 millióra szeretné a munkát a költségeit növelni. Ugye itt az átalakításról, a biztonsági intézkedésekről és specifikus munkálatokról van szó. Az éves fizetésnek meg kell maradnia, 30 évre hosszabbítjuk meg a bérleti szerződést, azt hiszem, hogy ez egy belga épület esetében elég jó, hiszen egy épület 20. éve után a problémák drámai mértékben növekednek, tehát az AXE-val erről még tárgyalni kell, hogy a 20. évtől kezdődően nagyobb szanálási intézkedéseket foganatosítson, akár a fűtésrendszer teljes felújítása, vagy a csővezetékek teljes felújítása, és a többi. És ebben az esetben 30 évet követően el kell hagynunk ezt az épületet, és természetesen az AXA átvállal majd ott bizonyos költségeket, illetve részt vállal ezekből a költségekből. Az AXA pozitív jelzést küldött, azt mondta, hogy a 20-as évtől kezdve kész arra, hogy ezeket a megállapodásokat elfogadja, eredetileg ez csak a 30-as évtől lépett volna érvénybe. Három hónapos béletmentességet kaptunk, ami megtakarításokat jelent, mégpedig 2,8 millió euró értékben. Azt hiszem tehát, hogy egy észszerű szabályozást találunk a külügyi szolgálat tárgyában, 7,5 milliót kell még finanszírozni a költségvetésből a bútorokra, a kommunikációs rendszerekre, a rendkívül érzékeny biztonsági intézkedésekre, amelyek az EU a külügyi szolgálatra vonatkoznak specifikusan, valamint az épület karbantartására. A transferkérelem nem sokára be fog nálunk futni, hiszen itt átcsoportosítással kell ezeket a költségeket fedezni, leadtam a véleményemet, amelyben, illetve le akarok adni egy véleményt, amelyben nyomatékosan kijelentem, hogy a 20-as évtől kezdődően azt akarjuk, hogy a nagyobb intézkedések az AXA részvételével valósuljanak ott meg. Egyebekben kedvező véleményt adnék, mert az alapvető adatok nem változtak jelentősen. Köszönöm szépen, asszonyom. Egy kicsit aggódtam néhány héttel ezelőtt, amikor a közszolgálat tudatta velem, hogy változások vannak az eredeti elképzeléseikhez képest, de az ellenőrzés, amit elvégeztek, az megnyugtat. Ki van mellette a véleménynek, amit javasol nekünk jelentéstevőnk? Ki az, aki ellenzi? nincs levélemény tartózkodás, akkor egyhangulag eh, kedvező a véleményünk. A második projekttel kapcsolatban Monika. A kollég Haglund az ex... Elnök úr, köszönetet mondok Haglund úrnak, hogy visszajött, mert társjelentéstevő és nagyon pontosan követi ezeket az eseményeket. A második dolog az Európai Bíróság épülete, egészen röviden. Azért, mert az Európai Bíróság szerencsére nagyon korán ter- tájékoztatott minket arról, hogy egyáltalán tervez valamit. Én ezt kedvezőnek tartom, és egyfajta példa lehet más intézmények számára, mert helyesnek tartom, hogyha egyáltalán tudunk arról, hogyha nagy projekteket terveznek. Nos, az Európai Bíróság egy harmadik épületszárnyat, tornyot akar építeni, kettő már van, miért akar egy harmadikat? Az Európai Bíróság viszonylag drága épületekkel rendelkezik, és szeretné ezeket összevonni, és hogyha például Horvátország is csatlakozik, akkor majd további igények merülnek fel, és ezt ezekkel az épületekkel akarja lefedni, úgy, hogy a költségek ne növekedjenek, sőt tartósan csökkenjenek, ez tehát a cél ezt követik ezzel az épülettel, és ezt a célt csak támogatni tudjuk, függetlenül attól, hogy szeretjük-e, avagy sem a toronyházakat, ez már egy másik kérdés, és hogy építészetileg ezek hogyan néznek ki. Nos, van amelyik toronyház egészen jól néz ki, van amelyik egészen szörnyű, nos, de hát azt hiszem, hogy viszonylag kedvező jövünk majd ebből ki, egészen röviden a felületekről az ötödik bővítésről van szó, egy harmadik toronyház révén teljes felület, 49 ezer lesz, 28 ezer irodafelület, 9 ezer egyéb felület, parkoló terület, 12 ezer, valamint pincék, 30 négy négyzetméter lesz az egyfőre jutó terület, és itt lesz egy összeköttetés a régi és új épületek között, még pedig egy galéria révén én ezt helyesnek tartom, időterv, a szerződés meghatározásáig tárgyalások a finanszírozásról, két év fordítódik erre, 30, 36 hónap az építési munkálatok, tehát 2016-17-ben lesz kész ez az épület, a luxemburgi hatóságok, és itt kifejezetten köszönetet szeretném nekik mondani, átvállalják az építető szerepét, levezetik a pályázatok kiírását, és a többi, ez egy nagyvonalú gesztus. Az állam egy magán ingatlantársasághoz fordul, amely gondoskodik a finanszírozásról, a hitelfelvételről, a pénzpiacokon, az Európai Beruházási Bank is részt vesz. Az luxemburgi államnak fogja ezt bérbe adni, amely majd a maga részéről az Európai Bíróságnak bér, adja bérbe tovább. Tehát a béleti díjakat a luxemburgi állam fogja ezt meghatározni, és ez aztán átmegy a luxemburgi állam tulajdonába, majd pedig közvetlenül az Európai Bíróság tulajdonába. A Lux, az Európai Bíróság minden egyes szakaszt engedélyez, majd a visszafizetés határidejét még nem határozták meg pontosan. A költségbecsléseket illetően 132 millióról beszélnek a 2010 végén érvényes építési költségindex alapján, 10%-os növekedésre kerülhet sor, itt az ájtek felszerelésekről is szó van, hogyha mindezt kiszámoljuk kamatokkal, inflációs rátákkal és egyébbel, ami ehhez tartozik, a tulajdonosi terhekkel és a többi, akkor 239 milliós költség jön ki, hogyha 2014-től a renoválás költségeit is belevesszük. Tehát mindenképpen kedvezően jönnek majd ki, még akkor is, hogyha esetleg közlekedés romlik, ezért egy véleményt akartam erre vonatkozóan leadni, hogy alapvetően zöld fényt adunk ennek a tervnek, de az Európai Bíróságnak, ha meglesznek a konkrét számai, akkor majd ezeket rendszeresen be kell jelenteni a számunkra ezen a javaslatom. Köszönöm szépen. Tehát a jelentéstevő azt mondja, hogy kedvezően véleményt adjunk ki, az, aki támogatja, ellene, tartózkodás, egyhangúan, Olmájer asszony, Lavia úr, emelje fel a kezét, ugye még, mégiscsak támogatja, miután meggondolta. Jó, gratulálok Mónikának, és üdvözöljük a bíróság eh, képviselőjét is kihasználom az alkalmat, mielőtt berekezteném az ülést, hogy Mónikát tájékoztassam, hogy a nálam történt eljárás után a titkársággal, majd a koordinátorokkal átdolgoztuk ennek az eljárásnak a részleteit, és a nagyon rövid határidőt, amivel önök rendelkeznek, hogy egy-egy ingatlan projektet megvizsgáljanak és a koordinátorok zöld utat adtak nekem, hogy javasoljunk önöknek egy gyorsabb, rövidebb megoldást, amit majd elő fogunk terjeszteni, hogyha egyetértenek vele, akkor e, eldöntjük, hogyha nem, akkor pedig majd jönnek és a koordinátorokat megkérdezik. Köszönöm szépen. A délelőtti ülésünket berekeztem, hogy mindenki el tudja menni aperitívet inni és ebédelni de 15 órától ebben a teremben a Költségvetési Ellenőrzési Bizottsággal együtt van egy ülésünk a pénzügyi szabályzatról. Inge lesz a szupersztár. Szavazás nem lesz, de Inge, mint szupersztár jelen lesz. Berekeztettem az ülést.